Nehmen Sie den Hammer. Also meine sehr geehrten Damen und Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon remélem, hogy mindenkinek jól telt a nyári szünet, és teljes erővel vesznek részt az Európai Parlament ülésein. Ma a költségvetésről fogunk szavazni. Aztán a légiforgalomról lesz egy vitánk és mivel olyan sokan érdeklődnek iránta, lesz mellettünk, vagy valahol máshol egy hallgatói szoba, mert nem férünk el mindjárt a teremben. Aztán a napi rendét tervezett elfogadottnak nyilváníthatom? Van ellenvetés? Nincs ellenvetés. Akkor a legutóbbi ülésünk jegyzőkönyve, mindenki megkapta írásban. Ha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak nyilvánítom a jegyzőkönyvet, és van -e ellenvetés? Úgy látom nincs. Aztán a koordinátoroknak az ülése július 22-e. Ezt az erről szóló jelentés is kiküldtük, hogy ha van ellenvetésük, akkor ma 15 óra 00-ig bejelenthetik. Ha nem teszik ezt meg, akkor a koordinátori ülés jegyzőkönyvét elfogadottnak nyilvánítjuk. Akkor Szavazzunk a költségvetésről, Robert Zilének a jelentéséről. Először is hagy tisztázzuk, hogy mindenkinek megvan-e a szavazókártyája, egy próbaszavazást kérek. Die habe ich nicht. Grüne Botschaft. Die habe ich nicht. Und die unsere. ist von Grün. Ja, die ist. Also, stimmen wir mal ab. Die Abstimmung. Akkor szavazzunk, megnyitom a szavazást, és próbaszavazás. Uh.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 Ist sonst noch wo eins defekt? Van-e valaki, akinek még problémája van a kártyájával? Mhm. Wir hatten nie defekte Forderungen. Mhm. testen? Még egyszer teszteljük le a szavazókártyákat. Nein.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 Akkor kezdjük az első szavazással, ez pedig nem más, mint 6624-es módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, elfogadottnak nyilvánítom. Következő 6623, visszavonták. Igen. 6625, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 6629 mellette. Ellene. Tartózkodás Elektronikus ellenőrzés. Megnyitom a szavazást. Akinek nincsen kártyája. Kinek nincs kártyája? Rendben, most működik? Két. Ah, oké. Okay. Dann klappt's jetzt alles. Rendben. Tehát ki van mellette? Megnyitom a szavazást. szocialistáknak egyel több kártyája van. Rendben. Tehát lezárom a szavazást. 34-en mellette, úgyhogy elfogadott. Következő 6649-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hat hat öt nulla, bocsánat, hat hat nulla öt mondja az elnök mellette, és hat hat három egy egyben, ellene tartózkodás elfogadott. 6627 szóbeli módosítás. Van-e ellenvetés a szóbeli módosító ellenében? Nincsen. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. 6627. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 22-en ellene nem volt tartózkodás, elfogadott. 6651 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következő oka fogyott. Hat hat harminc kettő hat hat hat hét. Nem, elnök javítja. hat hat kettő a következő mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikus szavazás. Rendben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hat, hat, öt, három. Elnézést, ügyrendi pont. Elnézést, nem egészen értem, hogy mi történik a 62-essel és a többiekkel, mert nem szavaztunk róluk. A 6651-ről szavaztunk, ez pedig a 6607-essel és a 6632-essel kompatibilisek. Ezekről szavaztunk. Ja. Weil 51 angenommen war. Az 51-eset elfogadtuk, mondja az elnök. Ezért aztán a 6606-os okafogyottá vált. Mikrofon nélkül. Mikrofon nélkül. Igen, tehát megpróbálom elmagyarázni újra. A dokumentum azt mondja, hogy a 6606-os okafogyott, jó, de a 32-es és a 37-es, ezek kompatibilisek az 5 nullával, ezért aztán nem lehetnének automatikusan okafogyottak. A szavazólistán azt látjuk, hogy kompatibilisek. Alle drei zusammen? Válasz. Mert a az előző három az egybe tartozik blokként, az 51-eset pedig elfogadtuk. 6-6. Ne, hier 652. Das, das, war, das, war, das, war das haben wir. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 6608 okafagyott, 6628 szóbeli módosítás van -e ellenvetés, nincsen ellenvetés, akkor szavazzunk, ki van mellette. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 6654 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hat, hat, öt, öt mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. egy mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 6612 mellett ellen tartózkodás elektronikus szavazás. 6612 megnyitom a szavazást. Vesz. EVP hat 1 e A néppártnak két kártyával több van, kettővel. Hát azt hittem, hogy ennek már vége lesz egyszer, mondja az elnök, akkor megint rendben van. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hat-hat, hat-öt mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 6613 oka fogyott. 6638 oka fogyott szintén, 6602 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 6657 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6658 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6659 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6617 mellett ellen tartózkodás elektronikus ellenőrzés. Megnyitom a szavazást, 6617. EVP hat einen A néppártnak egyet több kártyája van. Na jó, most már jó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 6643 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 6601 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 6618 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 6626 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6660 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6661 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6662 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6663 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6664 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6603 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6678 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Akkor most a véleménytervezethez a módosítók. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellett, ellen, tartózkodás, elektronikus. Megnyitom. Vote ist geschlossen. Lezárom. Elutasítottuk. Hetes mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes mellett ellen tartózkodás. Elektronikus szavazás. Megnyitom. EVP hat wieder einen zu viel. Néppártnak egyel több kártyája van. Immer noch? Még mindig. Immer noch. Még mindig. Immer noch. Még mindig. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Most rendben. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es mellett. Tehát 12-es mellett ellen tartózkodás, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Vote is geschlossen. Még egyszer a néppártnak egyet több kártyája van. Még egyszer megnyitom a szavazást. Sie versuchen es immer wieder. A néppárt újra és újra próbálkozik. Also Amendment 12. Kettes. 12-es, 12-es. Läuft noch? Jetzt ist das Vot geschlossen und abgelehnt. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 13-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosít, szóbeli módosító van ellenvetés, nincsen. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A végleges szavazás, elektronikus szavazás megnyitom. Darf ich nicht vergessen? EVP wieder ein zu viel. Néppárt, egyre több kártyájuk van. Jetzt stimmt's wieder. Rendben, lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, 41-en mellette, 4-en ellene, 3 tartózkodás. Nagyon köszönjük Robert Zilének, a raportőrnek. Mm-hmm. jetzt kommen wir zur nächsten sitzung zum nächsten tagesordnungspunkt. akkor most rátérnénk a következő napi rendi pontra. Egy álláspont cserére fog, véleménycserére fog sor, sor kerülni légi, légi közlekedési biztonsági szakértők közötti véleménycserére üdvözlöm Frank Brenner ülőt, aki az Eurocontrol vezérigazgatója, Salvatore urat, Salvatore Sakitánó urat, remélem, hogy helyesen ejtem ki a nevét, az, az ECIF, a European Civil Aviation Congressnek a főtitkára, és Carlo Bono Koniátát, aki a légiközlekedési biztonsági regionális vezető, és üdvözlöm még az Európai Légiközlekedési Biztonsági Ügynökségnek a képviselőjét. Örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat és mindenkit arra kérek, miután nincs elegendő szék itt ebben a teremben, a szomszédos teremben videón keresztül és természetesen a tolmácsolás igénybevételének lehetőségével részt tudnak venni az ülésen. Jó reggelt kívánok, kedve elnök úr! Jó, jó reggelt kívánok! Szeretném megtudni, hogy mire számítsunk ennél a napirendi pontnál. Gyakran azt állapítjuk meg, hogy egy szervezet kap, szót kap, utána előadást tart, nagyon sok sheet slide bevonásával egy órán keresztül nagyon részletesen elmondják a munkájukat. Éppen ezért most szeretném megtudni, hogy mennyi időt bocsátottak a négy szervezet rendelkezésére. Absztrakt módon azt tudjuk mondani, hogy légiközlekedési biztonságról van szó, de mindannyian tudjuk, hogy hogy itt fontos kérdésekről van szó, különös tekintettel a Maláj légitársaság balesetére. Szeretném megtudni, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, és szeretném, hogyha a kollégák is lehetőséget kapni. Szeretném megnyugtatni önt, négy előadót meg hívtunk, nem kap mindenki egy óra időt, mert akkor négy órán keresztül hallgathatnánk, de mindenki hét percet kap. Ezt követően kerül sor egy koordinátori körre, és utána megint lehetőség van kérdések feltételére, mindenki be tud kapcsolódni. Nagyon jó, köszönöm szépen, örülök ennek, hogy tisztázhatom és megadom Frank Brenner úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök. Szeretném üdvözölni az Európai Közlek- Parlament Közlekedési Bizottságának tagjait, és örülök, hogy itt lehetek, és hozzájárulhatok ez a fontos vitához. A Eurocontrol Európában felelős a légiközlekedés biztonságáért, és örülünk, hogy részt vehetünk a mai vitában, és szeretném bemutatni a hálózati menedzserünket, Joe Sultana urat szeretném bemutatni, és őt akkor szeretném önökkel megismertetni. Elkészítettünk néhány szlájdot, amivel bemutatjuk az európai közlekedési rendszert Európában. Ez egy közös szervezet, 40 taggal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió 28 tagjain kívül tagjaik vannak, tagunk még Ukrajna, például, ezért hívjuk pán-európai szervezetnek a szervezetünket. A mai napon szeretném áttekinteni a szerepünket, mivel foglalkozik a hálózati menedzsert, ezt a Single European Sky Regulation tartalmazza, az 551-es 2004-ből, amelynek keretében lefektetése került, hogy a légi közlekedés menedzsmentjének biztonságáról kell gondoskodni, és van a 677-es per 2011-es, amelynek keretében a hálózati menedzser koordinálja és konszolidálja a hálózat valamennyi tervezési és operatív tevékenységét. Ez a hálózat bevonja a különböző végrehajtásban érdekelt tagokat és támogatja azokat azon szervezeteknek a munkáját is, amelyek légközlekedési balesetek kivizsgálásával foglalkozik. Ezek mind idézetek, amiket felolvasok önöknek. A további a feladatunk a az európai légiközlekedés folyamatosságának fenntartását, illetve a hálózati menedzser foglalkozik esetleges krízishelyzetek, válsághelyzeteknek a menedzselésével európai szinten, egy hatékony információs menedzsmentrendszert tart fenn annak érdekében, hogy pontos és időben érkezzenek a szükséges információk valamennyi érintett félhez. Ezen túlmenően foglalkozik különféle válságokkal, például vulkánkitörések következtében, vagy pedig légi, eh, légi eh, terek eh, váratlan lezárásából adódó válságokkal nagyon jelentős támogatást kaptunk az Európai Parlamenttől annak érdekében, hogy az egységes európai légtérben kifejtett tevékenységünket tovább tudjuk fejleszteni. És szeretném megköszönni az egyiki munkájukat, és szeretném elmondani, hogy a továbbiakban is nagyon fontos számunkra az önök együttműködése. Az európai légtér hogyan van jelenleg ez megszervezve, ez a, hál, ez a térkép alig olvasható, nagyon sajnálom, nagyon sok vonal húzódik rajta keresztül kasul, ezek az úgynevezett légi folyósók Európa légterében, ezek különféle de- destinációk, különféle folyosók, amelyeket felkínálunk a vevőinknek. Ez egy rendkívül komplex rendszer, arra törekszünk, hogy lehetőleg minél közvetlenebb úton tudjunk eljutni A-tól B-be, de föl, fölkínálunk alternatívákat is. Ez a London-Isztambul közötti eh, destináció, és a, lég, a légtér felhasználó el tudja dönteni, hogy melyik útvonalat kívánja felhasználni. Ezt követően születik meg a repülési terv, ez különféle további részleteket tartalmaz, az indulás pontot, az érkezési pontot, időpontokat, a, a a repülőgépnek a megnevezését, számát. Ezt, ezeket az adatokat adjuk át a hálózati menedzsernek, és nekünk az a feladatunk, hogy ellenőrizzük, hogy ezek a folyosok megfelelnek az előírásoknak. Előfordulhat, hogy zá- légtérzárásokra kerül sor. Ez azt jelenti, hogy bizonyos folyosókat csak átrepülés céljából használhatók, más folyósokat leszállásra és felszállásra is fel lehet használni, illetve előfordulhat, hogy a le vannak zárva leszállópályák, vagy esetleg bármilyen műszaki nehézség merülhet fel. Itt különféle kritériumokat látunk, amelynek keretében a légitársaságok kiválaszthatják, hogy melyik folyosót használják. A, a, a játás kollégám nem. természetesen ezt figyelembe fogja venni. Például mennyi időt tölt a repülőgép a levegőben, mennyi üzemanyagot fogyaszt, az időjárás, a különféle légi ellenőrzési költségek, kapacitás kérdések. Nem csak két dimenzióban, hanem három dimenzióban tervezzük meg az útvonalat. Ez az ábra a harmadik dimenzió, a jet aircraft, tehát a, általában 30 és 40 ezer lábon repülnek a repülőgépek, ez körülbelül 9 és 14 ezer méternek felel meg, hogyha méterben számolunk. Ez garantálja, hogy a repülőgépek elkülönülnek egymástól, és legalább ezer láb, ezer láb méter különbséggel repülnek, amely 3000 méternek felül meg ez meghatározza, hogy a, lé, hogy a légitársaság ö, mely, milyen folyosót használhat. Bizonyos folyosók zártak miért? Például átmeneti zárás katonai gyakorlatok következtében. Így a hálózati menedzsernek az is a feladata, hogy megítélje, hogy a légtér egyáltalán biztonságos, melyek azok a folyosók, amelyek meg vannak nyitva, és milyen magasságon közlekedhetnek ezek a repülőgépek a, a, a, az EKASZ kollégám erről majd bővebben fog beszélni, erről a jogi háttérről. Szeretnék a harmadik dimenzióról beszélni. A for, koridorok alacsonyabb szinten zárva lehetnek, de magasabb szinten nyitva lehetnek. Elképzelhető, hogy a zöld szakaszban lévők folyosó le van zárva, de a sárgában lévő viszont nyitott és közlekedésre alkalmaz és hogyha le van zárva egy repülőtér vagy egy légtér, akkor az államnak a feladata az, hogy tájékoztatást arról az elmen részére, amit notemnek hívnunk, minden állam, illetve minden légitársaság megkapja ezt az információt, ezt a notemet a nap 24 órájában eh, biztosítjuk, és a Eurocontrolnak a feladat feladat az, hogy egy központi európai információs bázist üzemeltessen ezen információk részére. Ezek valós, idős, valós időben rendelkezésre álló információk, és ennek alapján megállapítható, hogy mely folyosók vannak nyitva és melyek vannak zárva. A hálózatmenedzser megkapja ezeket a nótemeket, és erre reflektál például, hogyha egy légi, légi kikötő le van zárva ezt hasonlítjuk össze a tervezett repülési úttal, és megvizsgáljuk, hogy esetleg a folyosó vagy a légi kikötő nincs-e lezárva, és ennek milyen következményei vannak. Ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy az ICAO Task Force keretében, amelyben jelenleg részt veszünk, megnézzük azt, hogy ez a rendkívül biztonságos rendszert hogyan tudjuk tovább bővíteni, fejleszteni, és a feladatunk az, hogy az államok milyen milyen kockázat értékelést, becslést végezhetnek. Köszönöm szépen a lehetőséget arra, hogy elsőként adhattam önöknek egy áttekintést arról, hogy maga a rendszer hogyan működik. Köszönöm szépen, Brenner úr, köszönöm az előadását, és akkor most rátérnénk Salvatore Sakitano úrra, aki titkára a European Aviation Conference-nek. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm minden tagját a közlekedési bizottságnak. Én egy rövid előadást fogok most önöknek tartani. Mi vagyunk a biztonsági intézkedések fókuszában. Eh, beszélünk tehát ezekről a problémákról, eh, nevezetesen arról, hogy eh, a konfliktus zónákban hogyan lehet repülni. Az ECAC egy 1945-ben alakított szervezet, a 44 tagállama van jelenleg, a feladata az, hogy a légiközlekedés biztonságát garantálja. Brenner úr már utalt azokra a dolgokra, amelyekért mi vagyunk felelősek. Eh, az ICAO tagállamok eh, légtér használatának jogi aspektusaiért vagyunk eh, felelősek. Van egy nemzetközi egyezmény, a Chicagói Egyezmény, amelyet december 5 1944. december 4-én írtak alá a főbb cikkei a Chicagói Egyezménynek. Nos, ezeket nem fogom felolvasni, csak rámutatok azokra a felelősségi körökre, amelyeket a Chicagói Egyezmény megnevez. Az 1-es és a 9-es cikk ebben a vonatkozásban nagyon fontos, mert ez határozza meg a tagállamok légtér szabályozásának hatókörét minden tagállamnak teljes és exkluzív szuverenitása van a saját területe fölötti légtér vonatkozásában, mondja az egyes cikk. A kilences cikk pedig azt mondja, hogy a tagállamnak joga van arra, hogy korlátozza vagy betiltsa más államok repülőgépeinek átrepülését területe egyes részei fölött. Erről már Brenner úr is beszél. Gyakorlatilag ez a kilences cikk az, amelyik lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy az államoknak, hogy korlátozzák a légteret abban az esetben például, hogyha ott nem garantálható a biztonság valamilyen más tevékenység miatt. Van egy másik cikk, a 28-as cikk, ezt nem olvasom fel, de alapvetően ez, a tagá, ez az államokra kötelezettséget ró. Az előző ugye a szuverenitásról szólt, és felhatalmazta az államot arra, hogy lezárja a légteret, míg eh, ez a cikk eh, kötelezettséget ró az államokra, hogy szolgáltatásokat nyújtson, beleértve meteorológiai szolgáltatásokat, navigációs szolgáltatásokat, rádiószolgáltatásokat, amelyekkel a légi közlekedést könnyítik meg a légterükben, tehát ez egy kötelezettség, amely az államokat terheli. Elmondtuk már, hogy a légtér megszervezettségét a tagállamok végzik, Eh, az információt eh, pedig az úgynevezett AIP publikációban eh, teszik közzé. Ez tartalmazza a különböző légifolyosókat, érkezési és indulási lehetőségeket, Eh, időszakos korlátozások előfordulhatnak eh, bizonyos események fényében. Az ezekre vonatkozó információt is eh, egy úgynevezett notamban kell tenni, ami a pilóták irányába a pilóták számára kiadott figyelmeztetést. Az ICAO tagállamok felelősek a biztonságos repülésért a légterükben. Ők nyújtanak információt a repülő személyzetnek, ők nyújtják a navigációs szolgáltatásokat, és kezelik a légteret, mégpedig úgy, hogy folyamatosan biztonságos legyen a repülés. A notamról már esett szó. A notam a notamot a Chicagói Egyezmény 15-ös függeléke tartalmazza, elmondja, hogy mi ez a notam, mi a tartalma, és milyen feltételekkel lehet egy tagállamnak egy ilyen notamot kiadni. De a legfontosabb dolog itt az az, hogy ki a felelős a notam kibocsátásáért. A notam a notamot egy ICAO állam bocsáthat ki, amely a saját légteréért felelős, például olyan ügyben, amikor a légtér egy részét katonai műveletek miatt lezárják. Más tagállam pedig szintén kibocsáthat egy notamot, amelyben tájékoztatja a saját területén működő légitársaságokat az esetleges veszélyes, veszélyekről, és utasítja a légitársaságokat bizonyos területek fölötti átrepülés elkerülésére. Tehát elég jól megvan határozva a tagállamoknak, a szerződő feleknek, szerződő államoknak a feladata, míg a területért nem felelős tagállam eh, szintén kibocsáthat az információk, a kapott információk alapján notamot. Az információ megosztás egy problémás terület, mert eh, hogyha egy olyan ország is kibocsáthat notamot, amely nem a saját eh, légterére vonatkozik, nyilván ennek az információnak valamilyen, valamilyen begyűjtött adatokra kell alapozódnia. Ebben az esetben fennáll az a veszély, hogy a mögöttes információ a többi tagállam számára nem értelmezhető, vagy nem ismert. 2014. augusztus 4-én az ICAO egy task force-ot eh, hozott létre, amely a polgári repülést eh, fenyegető veszélyekről tanácskozik, és az lesz a munkája, hogy eldöntse, hogyan lehet begyűjteni és megosztani azokat az információkat, amelyek a repülés biztonsággal kapcsolatosak annak érdekében, hogy a konfliktusos területek fölötti repülés is biztonságos legyen. A Task Force-nak két tagja itt van a meghívott vendégek között, nyilván majd ők erről is beszélnek. Ezek tehát az alapinformációk és az alapelvek. Amennyiben van kérdésük, akkor nagyon szívesen gyűjtök további felvilágosítást. Köszönöm. Vielen Dank. Auch Herr Sakitán. Köszönöm szépen, Sakitánó úr. Köszönjük az előadását. Giancarlo Buono, a Nemzetközi Légiközlekedési Társaságtól tessék. Chairman,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 Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenkinek jó napot kívánok, a Transzbizottság tagjainak, és köszönöm, hogy meg lehetővé teszik azt, hogy a nemzetközi szervezetünk bemutathatja azokat a folyamatokat, amelynek segítségével megtervezzük a légiközlekedést, illetve a légtér Talán azok, akik nem ismerik a JATÁT, ez egy nemzetközi szervezet Montreali központtal 1945-ben hozták létre, létre, és jelenleg körülbelül 240 légitársaságot képviselünk, ez azt jelenti, hogy 90%-ban lefedjük a menetrend szerinti légiközlekedést egy, légi, egy légitársaság esetében biztosítani kell azt, hogy mindenkor betartásra kerüljenek az előírások, jogszabályok. Ez azt jelenti, hogy a JATA egy tanúsítványt bocsát ki a légitársaság részére, amelyel igazolja a légitársaság, hogy betartja az előírásokat az Európai Unió való minden jogszabályával természetesen nem fogok foglalkozni, mert ez egy nagyon hosszú lista lenne, de ami viszont a kockázatbecslést, kezelést illeti, különös tekintettel a 19-es melléketre 2014-ből. Ez azt jelenti, hogy minden légitársaságnak kell, hogy legyen egy légiközlekedési biztonsági kockázati elemzése ennek utolsó benyújtási határideje körülbelül egy hónap mától számolva. Az IATA standardjait világszerte betartják, és ezek részei az egyes tagállamok jogszabályi környezetének. Itt rendkívül szigorú előírásokról van szó. to pass what we call an IATA operational safety audits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 whether an airspace is closed or is open. We just get this information, and as we will see in the next slides, we will act on that. So how does the flight planning happen? <coughs> on all the information. Hogyan zajlik egyáltalán a tervezés? A rendelkezésre álló információk játszanak itt a legfontosabb szerepet, a nemzeti hatóságok bocsátják ezeket az információkat rendelkezésre. Itt itt ezek az információk folyamat, folyamatosan rendelkezésre állnak, az EIP és a NOTEM-re gondolok egész kon kon konkrétan, és ezek az információk az illető légtér szakaszra vonatkoznak. Ezt követően egy biztonsági kockázat elemzés, becslés történik, amelynek keretében megállapítjuk, hogy biztonságosan használható -e egy bizonyos légtér Hogyha le van zárva egy légtér, akkor egyszerű a helyzet, mert nem repülhetünk be, és nem is repülünk be. Ha nyitva van az a légtér, akkor csak akkor akkor repülünk be, hogyha a kockázat elemzés megfelelő keretek között zajlik, és megfelelően biztonságos légtérről van szó. Négy alapvető feltételt vizsgálunk, és önök, hogyha pilótaként dolgozzák, ezt nagyon hamar megtalálják, megtanulják. Az első a biztonság. Ha egy, egy folyosó nem biztonságos, nem fogunk ott repülni. Hogyha biztonságos, akkor megnézzük a szabályosságot. Időben akarunk e felszállni, időben akarunk leszállni, azt akarjuk, hogy a csatlakozó járatokat elérjék a, az utasaink. Ezen túlmenően gazdaságosság, a üzemanyag felhasználás, emisszió, fontos szerepet játszik, és természetes, megnézzük az utasok komfortját is, mert előfordulhat, hogy olyan időjárási körülmények ugyan biztonságosak, de eléggé kellemetlenek, mert például turbulenciák fordulhatnak elő a repülés során. Ezt a légitársaság irodája végzi el, ezt a vizsgálatot, de azt tudom mondani, hogy minden végső döntés a saját európai rendszeren belül az, a repülőgép parancsnokának kezében van. Ahogy már elmondtam, a Malaj légitársaság balesetét követően létrejött egy task force. Ez egy teljesen új task force-ról van szó, és eddig két ülésre kerül sor, és a következő hónapokban várjuk az eredményeket. Két jól meghatározott azonnali projekten gondolkodunk. Először is meg akarjuk azt vizsgálni, hogy a jelenlegi NOTAM rendszert hogyan lehet hatékonyabban felhasználni arra, hogy sürgős és kritikus információt meg tudjunk osztani. A második pedig egy új centralizált rendszer, amely lehetővé teszi az ilyen típusú információk azonnali megosztását szeretném elmondani minden olyan minden kockázatbecslés annyira jó mint amilyen jó minőségű az az információ amelyet fel tudunk végül is használni én magam is hozzájárulok ehhez a munkához a partnereinkkel együtt és természetesen a kereskedelmi szervezeteinkkel, a Pilóták Nemzetközi Szövetségével és a Biztonságos Légiközlekedés Alapítványa. Itt egy kooperációról van szó, és arról kell gondoskodnunk, hogy egy nagyon biztonságos rendszert még biztonságosabbá tegyünk. Én is nagyon köszönöm ezt az előadást, és azt is, hogy betartotta a hozzászólási időt. És akkor Patrick Kének az Európai Biztonsági Ügynökség képviselőjének adom a szót, tessék. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és beszélhetek ebben a vitában. Van néhány képem, szlájdom, amit bemutatnék önöknek. Az elszállt önök már ismerik, és én itt most az EASA repülős biztonsági, illetve repülőgép biztonsági tevékenységének átfedéseire utalnék először. Ez egy független szervezet, az EASA teljesen függetlenül hozza meg a biztonsággal kapcsolatos döntéseit, véleményeit, határozatait. Nem, nem hatnak ki ezekre az európai intézmények, sem pedig a légitársaságok. Az EASA rendszer három pillérre e, épül, az ügynökség, a tagállamok és az EU intézmények. Amikor az EASA-nak a tevékenységét nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy a repülés minden területére kiterjed a hatáskörünk. Egyes területeken vagy exkluzív kompetenciánk, vagy pedig megosztott kompetenciánk van. Megosztott például a tagállamokkal, a, például a légirányítás vagy a kikötők vonatkozásában. Nézzük, hogy a repülőgépek biztonsága ügyében eh, mi a mi feladatunk. Mi vagyunk azok, akik tanúsítványokat adunk ki a repülőgépekre, illetve azok eh, alkatrészeire, Eh, Európa vonatkozásában. Van egy elismerési mechanizmusunk, amely eh, együttműködésben működik eh, az amerikai hatóságokkal, éppen ezért mi a Boeing gépek tanúsítványa kiadásával is foglalkozunk. A szövetségi, az amerikai szövetségi repülésbiztonsági ügynökséggel karöltve, ugyanúgy, ahogy ők is belefolynak az Airbus repülőgépekkel kapcsolatos tanúsítványok kiadásába a ugyanígy. Ez egy eh, exkluzív kompetencia, eh, csak mi adunk ki tanúsítványokat repülőgépekről Európában. Ahhoz, hogy eh, a műveleti követelményeknek is megfeleljenek a repülőgépek, mi felállítottunk egy olyan rendszert, amely összegyűjti és elemzi a biztonsági információkat, veszélyhelyzet esetén pedig javasol, vagy akár kikényszerít bizonyos intézkedéseket, például egy repülőtípus repülőgép repülésének felfüggesztését. Ez egy jól működő rendszer, az információ az vagy maguktól, a gyártóktól, vagy a légitársaságoktól, vagy a tagállamoktól érkezik. Ami a légirányítást illeti, ez egy megosztott felelősségi kör az EASA és a tagállamok között. Ez azt jelenti, hogy itt nincs exkluzív hatáskörünk például arra, hogy a légiközlekedést menedzselő cégeket engedélyeztessük. Mi biztonsági információkat köröztetünk, biztonsági bulletinek formájában, ezek ajánlások és nem pedig kötelező jellegűek. Az elmúlt hetekben és hónapokban nagyon sok ilyen repülésbiztonsági bulletint adtunk ki, amelyek a repülésbiztonsággal foglalkoztak konfliktus zónában. Nyilván ez Ukrajnára, Libiára, Szíriára, Afganisztára, Irakra vonatkoztak. És Izraelre. A az ezen a területen játszott szerepünk az viszonylag, viszonylag friss, nem úgy, mint a repülőgép típus engedélyeztetés területén játszott szerepünk. Az információ áramlást szeretnénk a tagállamok között jobbá tenni, a repülés biztonság, a repülés irányítás biztonsága területén. Elég jól működik ez most, most is, de azt gondoljuk, hogy javítható még a dolog. A biztonsági, repülésbiztonsági bulletinok, amelyekről az előbb is utaltam Irak, Afganisztán, Izrael vonatkozásában, nos ott az információ az amerikai adminisztrációtól érkezett. Van egy kölcsönös egy megállapodásunk az amerikai hatóságokkal, eh, hogy ilyen információkat cserélünk egymás között. A munkánk beilleszkedik a globális szinten az ICAO által elvégzett tevékenységi körökbe. Mi is úgy gondoljuk, hogy Európában szükség van egy figyelmeztetési rendszerre, amely kiterjed a repülési ágazat összes területére. Itt elsősorban információ cserére van szükség, mert végül is kitekintéssel a különböző felelősségi körökre is. A, a legfontosabb dolog ahhoz, hogy ez a rendszer működjön, a megfelelő információk megbízható cseréje. Nyilván az információt valamilyen módon keretbe kell foglalni, kodifikálni kell, és úgy gondoljuk, hogy az Eurocontrol feladata, illetve a légirányítók, a nemzeti légirányítók feladata is elég egyértelmű ebben az információgyűjtési munkában. Mi, mint repülésbiztonsági ügynökség, komoly szerepet játszhatunk ennek a figyelmeztető rendszernek a működtetésében, valójában már most rendelkezünk azokkal az eszközökkel, amelyek alkalmasá tesznek bennünket az összes érdekelt elérésére. Ez használható lesz majd a figyelmeztető, illetve riasztási rendszer működésében is. Mi azt javasoljuk önöknek, és azt kérjük önöktől, hogy az európai intézmények a lehető legjobban koordinálják eh, ezt a feladatot eh, maguk között is és a tagállamokkal is. Valamit egyébként globális szinten is kell majd tenni, de az európai szinten is vannak eh, tennivalók. Ezt azért kell elvégezni, hogy a repülés szereplői, illetve az utasok is biztosak lehessenek abban, hogy a repülés Európában biztonságos. Yeah. Köszönjük szépen. Mielőtt a koordinátorokra rátérnék, természetesen a bizottságnak is megadom a szót, Matthew Baldwinnak, aki a DG Move-nak az igazgatója tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy az új Bizottság első ülésén rögtön részt vehettek, és gratulálok önnek a kinevezéséhez, és Gratulálok, hogy ilyen fontos témát választottak rögtön az első ülésre. Természetesen, persze. Az MH17-es elvesztése kapcsán ez nagyon tragikus téma is. Egyébként tudom, és mindenki tudja, hogy a légi közlekedés számára ez egy ö, nagyon nehéz nyár volt, az MH370-es elvesztése a Mali légi társaság vesztessége, aztán az ebola vírusnak a kitörése, az izlandi vulkán helyzete, ami jelenleg stabil persze, és hát nem akarom kisebbíteni a kitűnő előadásoknak az értékét, de szeretném azért hangsúlyozni azt is, hogy mennyire fontos témákról hallottunk. Az első nagyon fontos téma, az az, hogy az államok, a tagállamok kötelessége a légitér kijelölése a Csikágoi konvenció alapján. Salvatore erre már utalt. Ez az alapkő, ezen alapszik minden. A második megjegyzésem. A valóságban azonban a tagállamok gyakorlatban gyakran nem képesek megfelelni ennek a kötelezettségüknek, ezért az ICAO-ban nagyon nagy viták folytak egy platform létrehozásáról, egy információcseréről augusztusban. Persze, tudjuk minnyáján, hogy ennek a kötelezettségeknek a végrehajtása pont ott nem valósul meg, ahol a legproblémásabbak a területek. Tehát a kockázatelemzéseknek az eredménye várhatóan nagyon gyenge lesz. <clears throat> Én nem csak Ukrajnáról beszélek, hanem egy rendszer kockázatról. Ez most már egyértelmű, hogy létezik. A harmadik megjegyzésem, azt hiszem, hogy az Ayata operátorok előadásából kiderült, hogy milyen nagy felelősséget kapnak az operátorok a kockázatelemzésben. Hogyha egy légteret lezárnak, akkor no-fly van érvényben, és csak akkor lehet repülni, hogyha kockázat elfogadható. Csak a kérdés az, hogy az operátor vajon megfelelő információval rendelkezik el ahhoz, hogy dönthessen. Tehát az EU dönthetne arról, hogy mi még mit tehetünk EU szinten. Patricknek nagyon jó volt az előadása, és Patrick és Frank Brennernek az az álláspontja, hogy jobb tájékoztatásra van szükség az EASZ-át illetően, és a hálózat menedzserek között ezzel teljes mértékben egyetértek. Az EASZ szeretné, hogyha ők egy központi pont lennének, és tőlük jönne az információ, de a valóság az, hogy a hálózat irányító is szétozhatná ezeket az információkat, és lehetne egy hírlevél ezt illetően. Aztán, ha ezt megtesszük, akkor az európai utasokat jobban védhetjük. Patrick említette azt is, hogy a tagállamokat rá kell kényszeríteni arra, hogy összefogjanak tudás és információ, ez kulcskérdés. De megint hangsúlyoznám, ez nem EU-s kompetencia. Ugye tudják, hogy én katonai hírszerzéshez nem férek hozzá, nincsen ilyen aspektus a munkának, de azt gondolom, hogy a tagállamoknak a katonai és hírszerzési információikat is egyeztetniük kellene. Ez kiegészíthetné a tagállami információkat, aztán az Eurocontrol övezetet lefedhetnénk ezzel, és az operátorok jobban tájékozottak lehetnének. Én nem gondolom azt, hogy több szabályt kellene hoznunk, inkább az operátorok tevékenységet kellene javítani. Én tudom, hogy bizonyos tagállamok, bizonyos légitársaságokat le akarnak most már tiltani arról, hogy bizonyos légtereket használhassanak. Én nem szeretném, hogyha ilyen pusztán nemzeti jellegű tiltások megvalósulnának a mai világban. Aztán az ICAO-t illetően a transzparencia, mennyit tudnak az utasok. Hát én látom, hogy ez egy népszerű téma, csak azért szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogyha az utasokat tájékoztatjuk előre, hogy merre repül a repülő, milyen zónákon halad át, nagyon nehéz ezt megszervezni, és már látom, hogy a szakemberek ezt ellenezni fogják. Amikor az ember megveszi a jegyét, akkor esetleg nem tudja, hogy merre és hogyan repül, ez változhat előtte is, és a repülés időtartam alatt is. Hogyha a légitársaságokat rákényszerítjük arra, hogy ezt közzé tegyék, akkor ez olyan, mintha egy piros keresztet festenénk magára a repülőre, hogy ide lehet lőni. Úgyhogy aztán mi az, hogy konfliktuszóna, nincs erről egy lista, mit nevezünk háborúzónának. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és szerettem volna erre felhívni a figyelmet. Sajnos sokáig beszéltem, de azért nagyon köszönöm a figyelmüket, elnök úr. Oh. Én is köszönöm. És akkor a koordinátoroké a szó. Négy percben mindenki hozzászólhat. És aztán amennyien szót kérnek, és amennyi időnk van, úgy osztom el a többi időt. Maria Marinescu a néppárt részéről. Mulțumesc și pentru organ... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy ezt a vitát megszervezték. Én először köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, és azt gondolom, hogy arról hallottunk előadásokat, hogy jelenleg mi a helyzet, mik a felelősségi körök és a lehetőségek, de keveset hallottunk arról, nem eleget, hogy mit kellene tennünk. Figyelembe véve a júliusi légi katasztrófákat. Volt egy nagyon komoly balesetünk, és ez most már megmutatta azt, hogy a légi közlekedés biztonsága minden egyes cégnek a közös érdeke. Igazából én azt gondolom, hogy az érintett járatnak a biztonsága eleve nem volt garantált, és tragikus volt a baleset. Ez jó példa arra, hogy az EU-n belül össze kell hangolnunk az erőfeszítéseket EU-s szinten. Európán belül is, csak sajnálatos, hogy jelenleg ez tagállami szinten történik meg, ezért van szükség a Single European Sky-ra, az egységes égbolt rendszerére. Véleményem szerint egy egyszerű kérdésre hegyeződik ez ki. Tudjuk, hogy mi történt, de most a tragédia után nem láttuk, hogy az Európai Unió egységesen lépett volna föl, nagyon sok uh, információt kaptunk a fáktól, illetve Ukrajnától, és igazából ezek egymásnak ellentmondó információk voltak. Az oroszok és az Ukrajna, és Ukrajna nem ugyanazokat az információkat szolgáltatta, és az európai intézmények önállóan döntöttek, hogy melyik információt teszik közzé. De mi nem kaptunk tájékoztatást, úgyhogy az a kérdésem, a jövőben mit tegyünk? Önök mit javasolnak? Milyen jogalkotás és eljárási lépéseket látnak célszerűnek, hogy megakadályozhassuk az ilyen helyzetek előfordulását? nagyon fontos, hogy egy légi utas tudhassa azt, hogy amikor egy repülőre fellép, akkor biztonságban van, legyen ez a járat akár Európa, akár Afrika, akár Ázsia fölött. Önök mit tesznek annak érdekében, hogy ezek a fajta kockázatok a jövőben ne fordulhassanak elő, méghozzá a közeljövőben? Igen, lehet azt mondani, hogy ez a tagállamok felelőssége, ha az Eurókontrollnak egyetlen tagjai. Ez most a jelenlegi eljárás. Azonban kiküldtek olyan figyelmeztetőket, hogy az Európát érintő konfliktus esetén most mindenkinek vigyáznia kell? Ha igen, akkor szerintem ez jó jel az utasok felé, de még jobb lenne, ha konkrét javaslataik lennének. Hogy az intézmények egyértelmű felelősségi köröket kaphassanak, és az adatokat együtt elemezhessék, és együtt dönthessenek. nem értem, hogy lehet az, hogy konfliktus zónák fölött még mindig repülünk Brenner úr ismertette, hogy ilyen helyzetekben milyen alternatív útvonalak létezhetnek. Én azt gondolom, hogy nagy magasságban sem helyes konfliktuszónán átrepülni. Úgyhogy mi a javaslatuk, hogy elkerüljük ezt a helyzetet a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. Marinescu úr. Ismael Ertuknak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollégák. Persze ez egy szörnyű katasztrófa, ami júliusban bekövetkezett, és együtt érzünk mindazokkal, akik elvesztettek a barátaikat és család tagjaikat. Nekem öt konkrét kérdésem lenne. Az első az mindenkihez szól, válaszoljon az, aki leginkább illetékesnek érzi magát. A tragédia után Létrejött egy nemzetközi szakértői csoport, és szeptemberre várjuk a jelentésüket. A kérdés a következő. Önök mennyire dolgoztak együtt ezzel a nemzetközi szakértői csoporttal? A második kérdésem, Eurocontrol, Brenner úr és az EHAZA képviselője. Július elején az Alpok keleti térségében egy külső zavaró forrás zavart okozott a légi közlekedésben, és a másodlagos radarok kiestek, nem működtek helyesen a repülőkön. Tényleg ez így volt? És ezért nem volt látható az MH17-es? Aztán az Ausztria Control, ez a nemzeti, az osztrák nemzeti, nemzet repülésbiztonsági ügynökség, őket nem tájékoztatták erről. Aztán július elején, ha jól tudom, Ukrajna keleti része felett lezárták a folyosókat. de csak 23 ezer lábmagasságig, az MH17-es pedig 33 ezer lábmagasságban repült. Ez megfelelő információ valós? És az utolsó kérdésem, mi a tanulság ebből? Köszönöm, Van Dallen úr. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, voorzitter, vandaag vier ik mijn verjaardag. En dan ben ik... Köszönöm szépen, elnök úr. Ma ünneplem a születésnapomat és éppen ezért nagyon örülök annak, hogy meg is ünnepelhetem. Tudom, hogy az MH17-es csak nem 300 utasa sohasem fogja tudni megünnepelni a következő születésnapját egy rakéta vetett véget az életüknek, és soha többet nem fogják megünnepelni a születésnapjukat. Ez az MH17-es, illetve Hollandia tragédiája, 300 ember, ebből 189 holland állampolgár volt mindenki ismer az országunkból valakit, akinek rokona, barátja ebben a tragédiában vesztette el életét, és a áldozatok keresése sem zajlik jól, talán még mindig vannak ott emberi maradványok, mert nem tudtak a hatóságok hozzáférni a területhez. Ilyesmi, az ilyen kutatás nem működhet jól, és a mai napon beszélünk erről a katasztrófáról mindenki, aki a fedélzeten volt, minden ország esetében, akik elvesztették polgárukat, a holland kormány, a holland parlament bejelentette ugye a július 15-16-17-én a Malaysian Airlines az Eurocontrolnak benyújtotta pont, pontosan ugyanezt a repülési tervet július 17-én az MH 17-es benyújtotta egy repülési tervet, amelyel az Eurocontrol egyetértett, áldását adta hozzá. És itt kezdődik a kérdésem az Eurocontrol felé. Először is a médiákban olyanokat lehetett olvasni, hogy a British Aero július 14-ét követően már nem repült át ezen a területen. Ez megfelele a valóságnak, hogy a BA már 14-e óta nem repült ott. Kettős kérdés ezt az információt hogyan osztották meg más légitársaságokkal, milyen szerepet játszik itt az Eurocontrol, tehát hogy bizonyos légitársaságok eltekintenek területek használatától. Ez azt jelenti, hogy nem kell esetleg telefonálni, és megkérdezni a British Airways-t, hogy miért nem repültök arra felé úgy hiszem, hogy valami hiányzik a jelenlegi jogalkotásból, a jelenlegi jogszabályi környezetből, hogyha ilyen információkat nem adnak tovább, akkor bizonyos légitársaságoknak több információ állt rendelkezésükre, mint másoknak. Itt nagyon világos feltételeket kell teremteni hogyan lehet ezeket az információkat megosztani. A jelenlegi rendszer nem működik, láthatólag nem működik, ez azt jelenti, hogy MH17-es utasai soha többet nem fogják megünnepelni a születésnapjukat, és soha többet nem szabad, hogy el, előfordulni, és nagyon szívesen várnám az Eurocontrol válaszait. Köszönöm szépen, fandalen úr, köszönöm az előadását a születésnaphoz való utalás az egy negatív dolog volt, de ennek ellenére mindannyiunk nevében nagyon boldog születésnapot kívánunk önnek a továbbiakban is. Kezine Meisternek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy előzetes gyakorlati kérdésem, megkapjuk-e a prezentációt, a PowerPoint szlájdokat, mert nagyon fontos lenne a légi közlekedés, légi biztonsági információk szempontjából. Ebből indultam ki, csak akartam szólni, hogy nehogy elfelelkesünk. Brenner úr elmondta, hogy a tervezés közvetlenül zajlik, de szeretném megkérdezni, hogy az európai légtérben van-e lehetőség direkt folyosók kijelölésére, és hogyha van egy egységes európai légtér, hogyan lehetne ezt jobban koordinálni, hogyan lehetne esetleg még nagyobb, nagyobb biztonságot garantálni a légiközlekedésben. Mert látom, hogy nagyon sok egyedi felelősség van, ezt kellene egy rendszerbe összeszervezni. És azt is látjuk, hogy mindenki az MH17-esre gondol, akkor az emberek Ukrajna fölött elvesztették az életüket, és látnunk kellene azt, hogy ki végül is a felelős hiszen hogyha feldolgozzuk ezt a kérdést, például kinek kell kártérítést fizetnie, nagyon sok a felelős, és végül is kiderült, hogy a pilóta a végső felelős. Ő természetesen csak azért vállalt felelősséget, amit tud. Neki szüksége van a megfelelő információkra, azaz a tagállamoknak is van felelősségük. Ők lezárhatnak, letilthatnak bizonyos légtereket. Egyáltalán Ukrajna a felelős, a pilóta a felelős, vagy esetleg Ukrajna abból a, abból a szempontból, hogy miért nem zárta le ezt a területet, vagy Putyin elnök ura a felelős, vagy a JASA Európában nyilvánvalóan felelős a légtér általános biztonságáért, ez azt jelenti, hogy talán túl sok a felelős, túl sok a játékos, akit túl kevéssé koordinálnak, és itt tenném fel a kérdésemet Boldvin úr felé. Tudjuk, hogy egy kiváló rendszerrel rendelkeznek, nagyon sok hatóság, nagyon sok intézmény van, aki foglalkozik a légi közlekedés biztonságával, de végül is a pilóta az, akit össze kell kötnünk a, ezeknek, ezekkel az intézményekkel és szereplőkkel a kérdésem az, hogy terrorista bűncselekményeket, hogyan lehet ezt, hogyan lehet előrejelezni. Tudjuk, hogy valaki lelőtte ezt a gépet, csak azt nem tudjuk, hogy ki volt az konkrétan. A kérdésem például az, hogy az ICAO esetében a Task, Task Force, amely foglalkozik ugyebár a légiközlekedés biztonságával, volt-e már korábban? Én mindig azt hittem, hogy egy ilyen Task Force már réges-régóta létezik. Teljesen meg voltam lepve, hogy ezt csak most hozták eh, létre. A kérdésem pedig az, hogy hogyan akarják megosztani ezt a felelősséget, van-e hírszerzési szolgálatok információhoz hozzáférésük, akik esetleg sokkal többet tudnának bizonyos kockázatokról, bizonyos területekről, még mielőtt egy hivatalos hatóság azt megtudhatná van e itt össze van itt egy együttműködési lehetőség mert ez tovább tudná növelni a légiközlekedés biztonságát. köszönöm szépen mert kilőnen a gur nevében. Köszönöm. Kedves kollégák, szakértő urak, a balesetek mindig rendkívül sajnálatosak, és a baleset bekövetkezte után már nem lehet megmenteni azokat az életeket. E, nem tudunk visszautazni az időbe, és visszacsinálni a dolgokat. Amit most itt hallottam, nem győz meg engem arról, hogy oda mehetnénk a polgárokhoz, az áldozatok rokonaihoz, és azt mondhatnánk nekik, hogy a légi irányításunk teljesen biztonságos a konfliktusos időszakokban is. Hogyan tudjuk garantálni, hogy soha többet ne kelljen átélnünk olyan napokat, amelyeket nyáron át kellett élnünk, hogyan tudjuk garantálni azt, hogy az utasok biztonságosan repülhetnek, és hogyan tudjuk garantálni azt, hogy nem repülnek a gépeink olyan területek felett, amelyek nem biztonságosak. Két konkrét dologra van szükség ez a két dolog meggyőzni az embereket arról is, hogy biztonságos a légi közlekedés. Nagyon szomorú most beszélni ezekről a dolgokról a tragédia után. Senki nem mondhatja ugyanis azt, hogy nem álltak rendelkezésre a műszaki eszközök, gépek, rendszerek, amelyek révén megakadályozható lett volna a helyzet. Felmerül viszont a kérdés, hogy nincs-e túl sok átfedés, nincs -e túl sok szereplő ebben a játékban, és nem ez járul -e hozzá az ilyen esetekhez. Az utasok elvárják, hogy konkrét módon, konkrét lépésekkel garantáljuk a biztonságukat. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a szakbizottságunknak, hogy megszervezte ezt a meghallgatást és ezt a beszélgetést. Miért fontos ez? Nos, ma a feladatunk az az, hogy elérjük, hogy soha többet ne ismétlődhessen meg az MH17-es járat katasztrófája. Soha többet ne történhessen meg ilyesmi. Nekem eh, van azért néhány kérdésem azután is, hogy nagyon figyelmesen hallgattam a szakértőket. Az első kérdés az az, hogy eh, hogy eh, az ukrán események fényében hogyan lehetséges az, hogy nem tudtuk előre megmondani ennek a légtérnek a veszélyeztettségét, holott nyilvánvalóan egy konfliktus zónáról volt szó. A második kérdés az az, hogy Ukrajna és Oroszország miért nem adta ki figyelmeztetést, és amennyiben ez megtörtént, akkor milyen kommunikáció vagy információ történt. Ugye több szereplő van itt, ezt már mondták többen, vannak a tagállamok, az ESA, a polgári repülési cégek. Nos, ez az összes szereplő valóban eléggé éber volt? a tagállamoknak van ugye felelőssége, végső felelőssége, ez is elhangzott, amikor elemezni kell egy légtér veszélyességét. Ugye felmerül a felelősség kérdése, és azt gondolom, hogy ez helyes is, hogy így van. Ki az, aki ténylegesen felelős ezekért az ügyekért? Most ne csináljuk végig, vagy nem kell végigmennünk ezen a felelősségi láncon, de el kell dönteni, hogy ki a felelős, és aztán utána felmerül a szankció kérdése is milyen szankciót lehet alkalmazni ahhoz, hogy ez ne történhessen meg újra? Vannak-e tervek, milyen tervek, milyen munka ötletek vannak arra vonatkozóan, hogy ne ismétlődhessen meg ez az eset? Azt remélem, hogy önök azóta is ezen gondolkodnak. Én egyébként jogász vagyok, és így érdekel az, hogy hogyan fogják megerősíteni ezt a koordinációt, ezt a centralizációt ebben, a, ezen a területen. Mit fognak ezzel a kérdéssel tenni? Továbbra is a tagállamokkal fognak kommunikálni. A Brenner úr mondta, hogy 44 tagállam van. Hogyan lehet 44 tagállamot összefogni? Vagy a bizottság? A bizottságnak itt lehetne egy nagyobb szerepe? Vagy egy ügynökségnek, amely felelős lehetne ezért? Ezek, ezek, ezek csak kérdések, én most nem javaslatokat teszek. Valójában arra vagyok kíváncsi, hogy átgondolták-e már ezeket a dolgokat? Vannak-e már konkrét javaslatok? Mert az, hogy az ISA-nak megerősítjük a szerepét, igen, nem, szükséges? Ez az, amit kell tennünk? Nem vagyok benne biztos. Milyen feladatokat végeznek jelenleg annak érdekében, hogy a helyzet rendeződjön. Dank, und jetzt Peter Lundgren. Köszönöm szépen, Péter Lundgrennek adom meg a szót. Az MHT 17-es július 17-én Donetsk vidékén zuhant le, és nagyon sok különféle információ tűnt fel, és ugyebár az volt a hivatalos magyarázat, hogy itt egy hibás döntésre került sor, és véletlenül lőtték le ezt a repülőgépet. Ezt követően arról is lehetett hallani, hogy egy katonai jellegű gép volt közel a, a maláj légitársaság gépéhez. Azóta semmit nem hallottunk, semmit sem tudunk, hogy mi történt végül is a fekete dobozzal. Nagyon sok hasonló esettel találkozhatunk itt európai illetőleg nemzetközi utasok biztonságáról van szó éppen ezért közvetlenül kell foglalkoznunk ezekkel a biztonsági kérdésekkel de hogyan jutunk hozzá ezekhez az információkhoz és egyáltalán kivizsgálja ezeket a kérdéseket. Ele azt is lehetett olvasni hogy az ukrán eh, eh, illetékes iroda kérte a iaszát és a jatát hogy segítse őket részt ezekben a vizsgálatokban, és segítsen neki kapcsolatot teremteni az illetékes holland vizsgáló hatósággal. A kérdés azom az, hogy az elszám. miért csak támogatást nyújt, és miért nem vesz részt közvetlenül részt a vizsgálatokban olyan országok, mint Németország, Franciaország, Németország, Indonézia, Hollandia, Ukrajna, és azt is olvastuk, hogy az IASZA nem kapott semmilyen információt tájékoztatott arról, hogy az ukrán légiközlekedési hatóság korlátozásokat rendelt el mi hogyan fordulhat az erő, még akkor is, hogyha tudomása van természetesen az ukrajnai háborúról várják az információkat, és nem adják ki saját hatáskörben ezeket a figyelmeztetéseket, és hogyan kapcsolódik be ebbe a munkába a különféle országoknak a hatóságai Szeretném tudni azt, hogy európai légi közlekedésben hogyan lehet a teljes körű biztonságot garantálni. A kérdésem az, hogy itt nem csak ugye európai légitársaságokról van szó, hanem nemzetközi légitársaságokról is. Ők hogyan férnek hozzá ezekhez a biztonsági információkhoz? Hogyan férhetnek hozzá a légiközlekedési biztonsági bulletinokhoz? És lenne egy általános jellegű kérdésem is. Mi a helyzet az utasokkal? Ők hogyan kaphatnak információt arról, mi a helyzet a saját utazások biztonságával kapcsolatban? Európában. Nagyon sok pénzt költünk az EASZ-ra, és az ötödik kérdésem, mi a helyzet a utasok valódi biztonságának ellenőrzésével kapcsolatban. Az EASA elégedett a jelenlegi helyzettel, vagy esetleg a tagállamoknak kellene ezeket az információkat kezelniük és fenntartaniuk? Köszönöm szépen, és még mielőtt továbbadnám a szót, szeretném az előadóink számára lehetőséget teremteni arra, hogy a jó kérdésekre jó válaszokat adjanak. Kezdjünk ugyanebben a sor, sorrendben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm ezt a lehetőséget, köszönöm a kérdéseket és a hozzászólásokat ami az egységes európai légteret illeti, ezzel szeretném kezdeni, hogy hogyan kívánjuk ezt tovább fejleszteni. Meg vagyunk arról győződve, hogy a továbbiakban is tudunk fejlődni az egységes európai légtér keretében, méghozzá az útvonalok tervezésével kapcsolatában további fejlesztéseket végzünk, optimalizáljuk ezt a munkát. Már most optimalizáltuk a különféle útvonalak hosszúságát, de szeretnénk ezt a munkát tovább folytatni, úgy, ahogy ezt az Európai Parlament javasolta is éppen ezért remélem, hogy a jövőben is számíthatunk az Európai Parlament erőteljes támogatására annak érdekében, hogy megszűnjön a széttörezettség és egy egységes rendszer jöhessen létre. Mi a helyzet akkor az utazási tervekkel? A Eurocontrol ellenőrzi az összes utazási tervet Európán belül, Európába, Európából kifelé, és ezt hozza összefüggésbe, ezt egyezteti a jelenleg rendelkezés álló információk, ahogy a kollégám Szalvatóra el is mondta, a NOTEM rendszerről van szó, ahol egy állam lezárja, megnyitja a léget, vagy korlátozza. Az MH járat azt tervezte, hogy olyan magasságon repül, amely nyitva volt, és semmilyen korlátozás alá nem esett. A szint alatt a koridorokat lezárta az ukrán állam, de azon magasság fölött a koridorok nyitva voltak azok az információk, amelyeket az ukrán részéről megkaptunk, ezek átláthatóak voltak, és mindenki számára hozzáférhető volt. A probléma a, a, tehát, hogy mi hiányzott, hogy az ilyen típusú zárások és restrikcióknak természetesen vannak háttérinformáció, így a, ezek az információk részben rendelkezésre állnak, tehát hogy megtudják azt, hogy miért nyitnak meg létereket és miért zárnak le, és itt a kulcsfontosságú kérdés. Mindenképp éppen habár léteznek együttműködési megállapodások mégis individuális szinten zajlanak ezek az információk és ezek az információk nem állnak automatikusan mindenki rendelkezésére. éppen ezért fel kell tennünk azt a kérdést hogy hogyan gondolkodott az ukrán hatóság ebben a pillanatban hogy miért pont azon a szinten határozta meg a légtér lezárását amilyen szinten meghatározta. Úgy gondoljuk, hogy ebben a vonatkozásban az ICAO e Task Force nagyon gyorsan itt eredményre tud jutni, és látni fogjuk azt, hogy mindezek a kérdések hogyan érintik Európát, és milyen további lépésekre van szüksége ami pedig az információ megosztását illeti, a tagállamoknak szükségük van ezekre az információknak, ezeket az információkat inputként használni kell a kockázat eh, becslésnél, és én, mint ne hálózatmenedzser szeretném megkapni ezeket az információkat háttéranyagként. Ez egy további előrelépési lehetőség, hiszen nem élhetünk a továbbiakban együtt azzal a sok halottal, aki eh, az MH17-es következtében veszette él, életét. Tanulnunk ebből, ebből a rendkívül tragikus helyzetből, eseményből, és egyszerűen nem söpörhetjük félre. Szükség van arra, hogy ezeket a háttérinformációkat megosszuk egymással. Ahogy mondtam, a Eurocontrol egy polgári és katonai információs szervezet is, nagyon sok katonai információt is kapnánk, de ez nem kötelező, ez egy további lehetőség lenne annak érdekében, hogy egy zárt felhasználói körhöz természetesen ezek az információk rendkívül érzékeny katonai információk, és ezeket nem tudunk mindenki számára rendelkezésre bocsátani, de nyilván meg lehet határozni azt a zárt kört, aki hozzáférést kaphatna ezekhez az információkhoz. Köszönöm szépen, és akkor most Salvatore Sakitano úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kérdésre válaszolnék, amit feltettek ebben a bizottságban. Először is. Hogy mondjam el, hogy a polgári légiközlekedés egy nemzetközi tevékenység, ez nem egy tagállamnak, régiónak a tevékenysége, hanem az egész világon összefonódik. Tehát bármilyen kezdeményezés, amit teszünk a tragédia után, kell, hogy az IKEO rendszerében koordinációt élveztem. Ha szeretnék tudni a válaszomat, akkor erre mindenképpen gondolnunk kell. Én azt gondolom, hogy ha bármit teszünk, akkor azt semmiképpen sem szabad regionális szinten tennünk, mert ez problémákat okozhat, és egyszerűen globális szinten nem fogja támogatni az európai légiközlekedést. Az ICAO a Task Force-ot azért állította fel, hogy a gyengeségeit beazonosítsa a rendszernek. Én próbáltam rámutatni arra, hogy a tagállamoknak mik a felelősségi körei, de Matthew Baldwin kollégám rámutatott arra, hogy néhány tagállam nem tud eleget tenni a kötelezettségének. Ennek több oka is van, az egyik az mondjuk a tájékoztatás hiánya, mondjuk rosszul mérik fel az információ tartalmat, amit kapnak. Úgyhogy az egyik legfontosabb dolog, amire az ICAO kitért, az az, hogy létrehozzunk egy platformot. Tehát nem változtatunk azon, hogy a felelősségi körök hogy oszlanak meg. Az ICAO-ban néhány tag a Csikágói Egyezményt módosítani szerette volna, de ezek a módosítások nem fognak orvosságot kínálni a problémára. Tehát igazából továbbra is a légtérről adott információk kezelése a tagállamok feladata kellene, hogy legyen csak. Ha van olyan információ, ami alapján dönteni kell a tagállamnak, vagy bárki másnak, mondjuk van egy hírszerzési információjuk, akkor azt meg kellene osztani globális szinten, kellene, hogy legyen egy globális platforma. Ez volt az ICAO kezdeményezés lényege, hogy október végére kidolgozzuk ezt a javaslatot, hogyan jöjjön létre ez a platform, amelynek célja az információcsere. A második kérdés, a légiutasok tájékoztatása. A legfontosabb az az, amit üzenetként át kell adnunk, hogy a légi utas szállítás biztonságos. Ezt tudják a szakértők, hogy 2013-ban több mint 3 milliárd légi utas vette igénybe a légi közlekedést az egész világon, és a számokhoz képest a halálozási arány nagyon alacsony, és Európában pedig 0 százalék. Tehát igazából mi itt a teendő? Megint csak nemzetközi szinten kell lépnünk. Véleményem szerint semmiképpen sem szabad azt megengednünk, hogy az utasok dönthessenek, hogy ez a járat biztonságos, vagy sem. Ha ezt megengedjük, akkor a rendszer összeomlik. Tehát az az információ, amit az utasoknak meg kell kapni, az az, hogy a rendszer biztonságos és a rendszer mint olyan teljességében működik. Aztán lenne még egy megjegyzésem. Az Európán belüli koordináció kérdése, hogy túl sok résztvevője van a rendszernek. Először is. Az európai rendszer nagyon összetett, ezt mindenki tudja, mert adott az EU-s intézményi rendszer. De egyértelmű, hogy hogyan oszlanak meg a feladatok az intézmények között, és a rendszer bonyolultságának semmi köze nincs a júliusi tragédiához. Úgyhogy itt be is fejezném, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, Giancarlo Buono-nak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Közvetlen hozzám nem érkezett kérdés, de szeretnék reagálni néhány dologra. Az egyik a feladatok megkettőzése vagy széttagolása. Az Egységes Európai égbolt, az egy olyan projekt, amely ezt a rendszert, ami egyébként már nagyon biztonságos, ahogy Salvatore is említette, még biztonságosabbá teheti. ugyanis a Single European Sky lehetővé teszi, hogy a feladatok ne duplikálódjanak, és hogy jobban áramoljon az információ. Úgyhogy mi nagyon reméljük, hogy ez a parlament és a többi Európai Uniós törvényhozó elősegíti ezt a projektet, hogy élhessünk vele. A második megjegyzésem a tragikus baleset okai. Van egy hivatalos vizsgálat, most folyik. A holland nemzeti közlekedési biztonsági hatóság vezeti ezt. Az ICAO függelékeinek szellemében folyik, de a célja nem az, hogy bűnösöket keressünk. A célja az, hogy az okait feltárjuk a balesetnek azért, hogy a jövőben megakadályozhassuk a hasonló baleseteket. Minnyáján tudjuk, hogy a vizsgálat lassan halad, nem hagyják, hogy hozzáférjenek a hatóságok a baleset színhelyéhez, és mindenkinek az a feladata, az, hogy az okokat feltárjuk. Meg kell akadályoznunk, hogy ez megint megtörténjen. Rá kell látnunk arra, hogy tulajdonképpen mi is történt, és időben megfelelő eredményeket kell elérnünk. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Patrick Key. Köszönöm, elnök úr. Ez egy nagyon összetett és bonyolult téma. Matthew már mondta, és én is alátámasztom, azaz, hogy a tagállamok felelőssége az, hogy biztosítsák, hogy a légi terükben a biztonság garantált, és felhívják az egyes légitársaságok figyelmét, ha a légtér nem biztonságos, illetve lezárják annak részeit, ha erre szükség van. Csak hogy néha az egyes tagállamoknak a elemzési rendszere eltérő. Mondanék egy példát, ezt önök is megkapták Ukrajna esetében, áprilisban a krími félsziget annektálása miatt Oroszország kiadott egy notamot. A notamnak az volt a tartalma, hogy a krími légtér mostantól kezdve orosz légtér. Ezzel egy időben, de pontosan egy időben Ukrajna is kibocsátott egy notamot, aminek az volt a lényege, hogy ez ukrán légtér. Itt mi a kockázat, ha bármelyik légitársaság belép a légtérbe, fogalma sincs, hogy melyik állam légi ellenőrzési hatóságával vegye fel a kapcsolatot. Az ICAO küldött egy levelet az érintetteknek, miszerint nagyon veszélyes ez a helyzet, és mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy ne használják ezt a légteret. Az Euro Control Manager le akarta záratni ezt a légteret, az ISA pedig egy hírlevelet adott ki, amelyet mindenkinek elküldtünk. Tehát az ISA egy-két hónappal később kapott egy levelet az ukránoktól, amiben azt mondták, hogy bizonyos légi járatok nem használhatják ezt a légteret, de mi magunk is azt gondoltuk, hogy még mindig nagyon veszélyes ez a légtér, és azt is ajánlottuk mindenkinek, hogy ne használja ezt a légiutat. Úgyhogy ez csak azt támasztja alá, hogy nagyon fontos lenne az információ megosztása, és ennek a kodifikálása. Mert mi vagyunk a szakértők, mi tudjuk, hogy a tornyokban dolgozók milyen munkát végeznek, és mit tudjuk, hogy hogyan nyújthatunk segítséget. Az elmúlt hetekben többször előfordult a Szíria, Líbia, Afganisztán, Irak esetében, hogy nem ők adták ki a notamot, hanem az amerikaiak kiadtak egy notamot a saját légitársaságaiknak arról, hogy berepüljenek ezek az érintett amerikai légitársaságok ezekbe a légterekbe. Úgyhogy ez is mutatja, hogy milyen összetett ez a téma. Szerintem jobban kell információt cserélnünk egymás között. Az ICAO-ban ott van Oroszország, Afganisztán, Irak, Irán, ez egy kormányközi szervezet, ahol öntetű döntésekre van szükség. Tehát vannak bizonyos szervezeti keretei ezeknek a döntéseknek. Európában szerintem az információ áramlás nagyon fontos, és kodifikálni kell az információt, mert a, például mondok egy példát, Nem elég, hogyha adhok információkat cserélünk, a kodifikáció, az egységesítés nagyon fontos. Aztán, hogy túl sokan vesznek részt a rendszerben. Igen, 28 tagállam, 28 légiforgalom irányító szervezet de ahogy Salvatore is mondta, a szabályok egyértelműek. Amin javítani lehet megint csak, az az, hogy a résztvevők között az információ csere. Van egy javaslat arra, hogy a Single European Skype összefésüljük az EOSA alapszabályával. Ez azt jelenteni, hogy jobb lenne az információ csere a résztvevők között. Volt egy kérdés a radar interferenciáról. Igen, volt radar interferencia, regisztráltunk ilyet. de ez nem Ukrajna területére vonatkozott, és június 6-a elején volt, úgyhogy teljesen független ez a kérdés a balesettől. Ami azt illeti, hogy a baleset feltáró szerepünk hogy néz ki, egyértelmű a jogszabály, mi megfigyelők vagyunk, támogatók, van jogunk feltárókat küldeni, különösen a gyártók részéről, és egyértelmű, hogy a tagállamoké a felelősség, és ebben a konkrét esetben ez a holland állam. Amihez nincs jogunk, az az, hogy megosszuk az információt bárkivel, anélkül, hogy a holland kormány ezt megengedné. Tehát nem oszthatjuk meg senkivel a folyamatban levő vizsgálat eredményeit. Ami a megoldásokat illeti? Nem kell több millió eurós rendszereket kiépítenünk annak érdekében, hogy az információ áramlás folyamatosabb legyen. Igazából inkább arról van szó, hogy a megfelelő csatornákat és szereplőket megtaláljuk, hogy a bizalmas információkat megoszthassák egymástól, dönthessenek, hogy mennyire akarjuk bevonni például a hadsereget, és hogyan. Már folytatunk az EU katonai szárnyával megbeszéléseket, annak érdekében, hogy ez az információ áramlás megvalósuljon. És biztos vagyok benne, hogy az EASA segítségével ez megvalósulhat. És sokkal jobb legyen, mint ma. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Baldwin úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy tényleg nagyon hasznos ez a vita, és megköszönöm mindenkinek a kérdéseket. Különösen arra figyeltem fel, hogy sokan szeretnék, hogyha azonosítanánk a felelősöket. Hadd mondjam el önöknek elég egyértelműen, hogy az elsődleges felelősség azoké, akik egy védtelen polgári gépet lelőttek. És azt gondolom, hogy más is mondta már ezt. Eh, ahogy Kalasz eh, alelnök is mondta a baleset, eh, a, terror, a támadás után nem sokkal, hogy azok, akik ezt elkövették, bíróság elé, elé kell, hogy álljanak. Mm, nyilvánvaló, hogy erről a tényről nem szabad elfeledkeznünk, akkor sem, amikor megvizsgáljuk a saját rendszereink működését. Ahogy Patrik is mondta, nagyon bonyolult dolog azt eldönteni, hogy mi az, amit szabályozunk, és aztán hogyan szabályozzuk Nyilván nekünk is felelősséget kell vállalnunk, mi, mint hatóságok, és azt gondolom, hogy itt elég sok hatóság felsorakozott, nekünk, mint hatóságoknak alaposan át kell vizsgálnunk mindazt, amit teszünk, és azt is, hogy mikor tesszük, annak érdekében, hogy a szabályozói feladatok jól elhatárolhatóak legyenek, és a lehető legjobban végezzük ezt a munkát. Egyetértek azzal, amit Salvatore és Patrick is mondtak, hogy az alapvető felelősségi körök elég jól el vannak határolva, de az információ áramlást lehet javítani, és talán amennyiben szükséges, önökkel együtt is megvizsgálni a konkrét felelősségi köröket, és azokon igazítani, vagy megváltoztatni őket. Erre is érkezett itt felkérés, illetve ötlet, hogy el tudjuk kerülni, hogy ilyesmi valaha is megtörténhessen újra. Nyilván az IKEA, ICAO Task Force-ban is együtt kell, hogy működjünk, ezek a felek ott szerepelnek is, részt vesznek ebben a munkában. Sürgős feladatról van szó. Mindenkit bátorítok arra, hogy préseljék kibelüllünk a válaszokat, ugyanakkor ne üljenek fel azoknak az összeesküvés elméleteknek, amelyek elárasztották az internetet. Ami a most folyó holland biztonsági vizsgálatot, a biztonsági tanács vizsgálatát illeti, elmondták mások is, hogy nem lehet hozzáférni a területhez. A hollandok a briteket kérték fel, hogy a fekete dobozok tartalmát elemezzék, egy előzetes jelentést, tényjelentést az elkövetkezendő hetekben a hollandok kapni fognak. Nyilván mindannyian nagyon kíváncsiak leszünk rá, de visszatérve az elszámoltathatóság és felelősség kérdésére, eh, önöknek tudniuk kell, hogy a holland ügyészség büntető eljárást indított annak érdekében, hogy kiderítsék, kik a felelősek ezért a tragédiáért. Ennek is van olyan vetülete, amely együttműködést igényel, és már 2014. július végén leült az Eurojust megfelelő csoportja, hogy ezt az együttműködést megbeszéljék. Ami a Single European Sky működését illeti, ezzel kapcsolatban is elhangzott már néhány válasz. Nagyon örülünk annak, hogy ezt a projektet az Európai Parlament folyamatosan támogatta. E, lehetne azt mondani, hogy ha létezne a Single European Sky, akkor ezek a kockázatok e, e, mind megszűntek volna, illetve nem lennének. Hát azért hadd jegyezzem meg, hogy Ukrajna nem tartozott volna a Single European Sky-hez, tehát akkor sem, ha mennyiben tényleg ez a Single European Sky teljesen megvalósult volna, akkor sem tudtuk volna ezt eh, elkerülni csak ezért, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a Single European Sky majd hozzá fog eh, járulni a repülés biztonsághoz, éppen ezért eh, azt támogatnunk kell, de csak azért, de ne gondoljuk azt, hogy ez a baleset, vagy ez a tragédia azért történt meg, mert nincs Single European Sky. Még mielőtt másoknak megadnám a szót, hogy egy kérdés még nem kapott választ, de nagyon röviden megadom a szót. Fandál úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy még egyszer lehetőséget kapok. Szeretnék egy pontot hozzátenni a napi rendhez. Én egy nagyon precíz kérdést tettem fel. Én azt kérdeztem, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy bizonyos légitársaságok, úgy például, mint a British Airways július 14-e óta nem ö, léptek be ebbe a légtérbe. Ez igaz? El tudom képzelni, hogy nem akarnak válaszolni, mert zajlanak még a vizsgálatok, de ennek ellenére a kérdésem, hogy bizonyos légitársaságok jobb információkkal rendelkeznek, mint mások, és ezért nem is repültek be erre a területre. Erre nem kaptam ki választ sem. Köszönöm szépen nagyon sok minden elhangzott, ami rendkívül érdekes volt, de még egyszer szeretnék visszatérni a föltett kérdésre, nem, az öt kérdésemre nem akarom megismételni ezeket, de véleményem szerint egyik kérdésemre nem kaptam választ. Én azt kérdeztem, hogy megfelele a valóságnak az, hogy július elején volt ez a zavar az Alpok keleti területén a légi közlekedés biztonságában, és esetleg ez volt az oka annak, hogy az mh seventeen es láthatatlanná vált, és az osztrák légiközlekedési hatóságot erről miért nem tájékoztatták. És még egyszer tudatosan felteszem ezt a kérdést, mert ez a külső zavaró forrás, legalábbis lehetett hallani ilyesmit, hogy ez egy magyarországi NATO gyakorlatból származott, hogy bizonyos transpondereket kikapcsoltak, vagy a transponderek kikapcsolását gyakorolták. Ez egy nagyon fontos dolog lenne annak érdekében, hogy ilyesmivel jobb tájékoztatást kaptunk, és föl tudjunk rá készülni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a válaszokat, de szeretném megismételni a kérdését. E, elhangzott itt ugye egy task force-ról a szó, amelynek az a feladata, hogy az információ cserét értékelje, minőségét értékelje információcsere rendkvül rendkívül fontos, és a kérdésem lenne a bizottság felé közvetleni. Van-e önöknek olyan szándéka arra, hogy a következő, az elkövetkezőkben megvizsgálják, értékeljék, hogy mi történt, és valamit megváltoztassanak az európai jogszabályi környezetben. Köszönöm szépen, és akkor tényleg utoljára gesine Meissennek én a katonai eh, hírszerzések iránt eh, kérdés, eh, kérdezte. Itt nem csak titko, itt titkosszolgálatokról van szó, nem csak katonai hírszerzésről. Szükség van-e ilyen információk hozzáférésére? Kell -e erről beszélnünk? Akkor az első kérdést, Fandalen úr kérdését ki szeretné megválaszolni? Köszönöm szépen, elnök úr! talán egy-két mondatot el tudok mondani ahhoz, amit Patrik Elm, június elején valóban a radarok nem működtek, nem csak Ausztriában volt ez a probléma, hanem bizonyos más szomszédos országokban június 5-10-e között volt, és ennek semmi köze nem volt az MH17-es, ez egy másik időpontban, másik területen, és ezt a területet nem érintették az radarzavarok. Technikailag vizsgáljuk azt, hogy mi történt, és miért nem működtek a radarok, vagyok, és mindenkivel szoros kapcsolatokat ápolunk, akik érzékelték ezeket a zavarokat, ausztriai és néhány szomszédos ország hatóságaival működünk együtt hogy megnézzük azt hogy mi történt pontosan ezen a területen. ez egy műszaki jellegű vizsgálat ez a vizsgálat még ma is zajlik és jelenleg mi is elgondolkodtunk arról hogy esetleg ez katonai gyakorlattal függött, függhetett össze de ezt egyelőre nem tudjuk visszaigazolni egyelőre a jaszával közösen műszakilag vizsgáljuk azt hogy mik lehettek az okok ebben a specifikus régióban. semmi köze nincs az mh seventeen eshez más időpont más terület. ami pedig a British Airways ügyét illeti, ahogy bemutattam önöknek, különféle opciók vannak, hogy A-ból B-be eljussunk. A British Airways más útvonal mellett döntött, mint a Malány légitársaság, viszont, és meg tudom erősíteni, hogy egy nyílt koridoron keresztül repült, ahogy ezt az ukrán hatóságok meg is erősítették. Tehát nagyon sok repülő közlekedik naponta, és hogyha, ahogy Galobóni úr és én is elmondtam, mindenkinek van oka arra, hogy miért eh, egy bizonyos útvonal mellett dönt, vagy miért nem egy másik mellett. Hogy ők miért emiatt döntöttek, ez nem mindenki számára volt esetleg ismert, esetleg késés volt, vagy bármilyen más tényező játszott itt szerepet. Ami pedig a katonai hírszerzést illeti, ez egy rendkívül érzékeny ügy, és ahogy már elmondtam, részlegesen ezeket az információkat megosztják, felhasználják, de csak részlegesen, és ez az én gondom, hogyha javítani akarunk a helyzeten általában, és hogyha Európában arra gondolunk, hogy előre szeretnénk lépni, és megkérjük a tagállamokat, hogy adják -e meg ezeket az információkat, akkor azt hiszem én is visszhangozni tudnám ezt a kívánságot, ugyanúgy, ahogy ezt a kollégáim megtették. Köszönöm szépen, akkor további kérdésekre térünk. Foster, Bach, Andersen, Gilinski és Degandész. Ki szeretne még fölkerülni a hozzászólók listájára? Akkor mindenki három percet kap. Bach kezdem. Bach asszonyon kezdem elnézést. Nem? Nem? Nem én vagyok? Nem, nem én vagyok. Bach úr azt mondja, a hölgyeké az elsőbség. Fél órát, egy órát vitatkozhatunk arról, hogy most végül is kikapjon szót. Elnézést valahogy nem hallottam. Köszönöm szépen, elnök úr, és Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a követ különféle intézmények és a bizottság részéről részt vett. Azt hiszem, hogy nem lehet még szígfeszólóbban beszélni egy ilyen terrorista bűncselekmény következményéről, ahogy ezt Vandalen úr is megtette. Szörnyű következményei voltak és szeretném támogatni azt, amit elmondott. És ez korábban az én ágazatom volt, szakmai életem egy jó részét, 35 ezer láb magassága környékén töltöttem. Sokszor nem tudja az ember, hogy milyen zónák fölött repül, így komplett százszerzalékos bizalomra van szükség a kormányok és a hatóságok részéről. Úgy gondolom, hogy ez még mindig a legbiztonságosabb közlekedési forma, amelyel ezen a, e, ezen a földön rendelkezünk, de gondoljunk a Lockerbie-ra 447-esre, e, valaki által, aki föltett egy darab csomagot, és azt követően felrobbant. Most ugye beszélünk az MH17-es fekete dobozára, és megpróbáljuk kideríteni, hogy ki követte el ezt a szörnyű terrorista cselekményt hogyha az természetesen igaz, hogy szükség van a jogszabályok megvizsgálására, biztonsági szintek megerősítésére, de 13 évvel ezelőtt ott volt, a 9, ott volt szeptember 11-e, ahol emberek, öngyilkos merénylők döntöttek úgy, hogy ezeket a cselekményeket elkövetik. Erre nem lehetett felkészülni, ezt követően szigorították meg a biztonsági ellenőrzéseket a repülőtereken. Ez egy óriási ár volt, amit kifizettünk és azt hiszem, hogy senki nem láthatta ezt előre. Senki nem mondhatta volna meg azt előre, hogy egy polgári repülőgépet ilyen cselekmény érhet azt hiszem, hogy itt kizárólag az orosz adminisztráció kezébe verő. Természetesen mondhatjuk, hogy ki a hibás, vagy ki nem hibás, de soha nem fog ez sehová sem elvezetni. Másként kell eljárnunk. Nem hiszem azt, hogy hibák történtek a repülés megtervezése területén álláspontom szerint. Ezt megvizsgáltuk, és ezek hozzáértő emberek voltak, akik terveztek, és nem csak malájok repültek, hanem a KLM és más légitársaságok is használták ezt a légteret meg kell azt vizsgálnunk, hogy hol vagyunk jelenleg, és mit akarunk elérni ezzel a meghallgatással. Két pont is elhangzott, amely mindenképpen segítséget jelent, és segíteni ennek a bizottságnak és a parlamentnek a munkáját. Egyrészt ugye a kommunikáció. Nagy mértékben függünk a hírszerzések, a polgári hírszerzés, katonai hírszerzés információitól, és ahogy önök is elmondták, mindenképpen lehetőséget kell teremtenünk az információk megszerzésére nemzetközi szintű lépésekre van szó és mindjárt befejezem elnök úr ez nem csak egy európai uniós kérdés hanem itt világszerte eh, szükség lenne egy megállapodásra hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket hogyan akarunk viszonyulni az egy, a Single European Skyhoz és a CESA-nak mi lenne a feladata a jövőben hogy azok, akik foglalkoznak az európai légtérrel, ők működjenek együtt. És ugyebár a CESA, amely az évszázad technológia, technológiája, amely segíti a légiközlekedés megszervezését, illetőleg biztonságosabbá tételét. Ez csak néhány kérdés, amit fel akartam tenni, de eh, még egyszer szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik eljöttek és elmondták, hogy mi a szerepük és hogyan zajlik ez az együttműködés. És most akkor Bach úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Foster az asszonyhoz tudnék kapcsolódni. Valóban nagyon hasznos volt, és nagyon jó információkat, ha lenne két-három kérdésem. Először is, hogy mit csinálunk a jövőben a konfliktusos régiókkal, a válságövezetekkel? Ugye többször elhangzott, hogy konfliktusos övezetekben ott adott esetben nem lehet eh, megbízható információkat kapni. Tudjuk, hogy milyen a, jelen, a helyzet, a, nem csak eh, Ukrajnáról beszélek, hanem a többi konfliktusos régióban is. Eh, én számomra csak nyitott vagy zárt koridor létezik, minden mást nem tudok elfogadni. A második kérdésem ugyebár a kockázatértékelésről van szó. Láttuk a szlájdon, hogyha a kockázat elfogadható, akkor repülnek, átrepülnek ezen a területen. Egyáltalán ki dönt arról, hogy a kockázat mi elfogadható és mi nem elfogadható. Ami nekem elfogadható, az más számára esetleg nem elfogadható, vagy fordítva vagy további aggodalmaim vannak, hogy bizonyos gazdasági szempontokat is figyelembe vesznek. És lenne egy nagyon konkrét kérdésem. Elhangzott az önök részéről, hogy időnként ajánlásokat bocsájtanak ki. Mennyire kötelezőek ezek az ajánlások? Ugyanis az ajánlások azok nem tilalmak. Itt vannak tapasztalati értékek, ha kiadunk egy ajánlást, akkor egyáltalán száz százalékban ezt eh, betartják-e, vagy milyen arányban veszik figyelembe ezeket ezeket az ajánlásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most Minszki. Köszönöm, elnök úr. Én azt gondolom, hogy ez a vita fel kell, hogy hívja a figyelmet egy fontos dologra. Említették itt már, hogy a légiközlekedés biztonságának felelőssége a tagállamoké, az államé. Eközben azt is halljuk, hogy lépjünk tovább az egységes európai égbolt kiépítésében, amely gyakorlatilag még több centralizációról szól, és az a várakozás, hogy európai szinten az egységes európai égbolt az hozzá fog járulni a megnövekedett biztonsághoz. Én Baldwin úrtól és másoktól is azt kérdezem, hogy nincs-e szükség újra alaposan megvizsgálni azokat a javaslatokat, amelyek a 2 plusz kezdeményezés alatt lettek benyújtva, amelyek, ha jól értem, harmonizációt jelentenek egyfelől, másfelől pedig az eljárt tesz rendeletet. A bizottság eddig azt mondta, hogy ez egy technikai jellegű kérdés, aminek a célja az, hogy áramoralasítsuk az eljárásokat és az átfedéseket elkerüljük. A kezdeményezésben vannak olyan dolgok is, amelyek a biztonságon túlmenően is egy újabb felülvizsgálatot igényelnek. Például a légi irányítási funkciót a műveletitől eh, el kell különíteni, mondja a javaslat, eh, amely adott esetben privatizációt is lehetővé tenne ezen tevékenységek vonatkozásában. Emellett centralizálni lehetne a hálózat vonatkozásában a támogató műveleteket. Ez által válna lehetővé a eh, nyitott európai égbolt rendszerének megvalósulása. Amiről én most itt beszélek, az az elnök úr, hogy mi adjunk teljes prioritást a biztonság kérdésének a többi dolog rovására, ilyenek az áramvonalasítás, a gazdasági hatékonyság, stb., amelyek persze fontos dolgok elvben, de végső soron mindez kapcsolódik ahhoz a ponthoz, amit itt már hallottunk, hogy alapvetően a, az állam a felelős ezekért a dolgokért. Ami viszont fontossá teszi a jobb információ áramlást, adott esetekben egyes tagállamoknak javítani kell a saját rendszereiket, miközben oda kell figyelni, hogy a biztonságot ne ássuk alá. Thank you. Thank you. Köszönöm. a koordinátorok és a kollégák kérdéseit én is magaménak érzem, és úgy érzem, hogy egy jó néhány kérdésre nem kaptunk választ. Tehát én most megismétlem ezeket kicsit erőteljesebben. Szerintem nem segít bennünket sokat, hogyha azt hangsúlyozzák, hogy a lázadók felelősek ezért a dologért. Én azt gondolom, hogy van másfajta felelősség, amennyiben a Chicagói egyezményt eh, megszekték egyes eh, államokban eh, egyes szereplők, E, mert nem adtak tovább információkat és adatokat, akkor azt ki kell vizsgálni. Én tudom, hogy ezt vizsgálják, de valójában erről mi e, most nem tudtunk semmit meg, és e, ebből a szempontból teljesen értelmetlen azt mondani, hogy a lázadók felelősek ezért az eseményért. Az sem segít, hogy az incidens előtt a lázadóknak voltak ilyen fegyvereik. Ami pedig a British Airways illető kérdést illeti, megkérdezném az Eurocontroltól, hogy hogy önök felvetették -e ezt a témát a British Airways-nél, és megkérdezték-e, hogy a British Airways miért változtatta meg a repülési útvonalát. Mert vannak itt jogi kérdések, vannak elszámoltathatósági kérdések. Nagyon jó, hogy önök eljöttek hozzánk, de úgy érzem, hogy nem válaszolnak a kérdéseinkre. A technológiával kapcsolatban pedig egy nagyon konkrét kérdésem van. Szeretném, hogyha elmondanák nekünk, hogy milyen technológiai fejlesztésekre kerül sor most, vagy mikre van szükség annak érdekében, hogy az EU önálló információkkal rendelkezzen, gondolok itt például a, pol, a műholdrendszerre, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a katonai E, hírszerzés e, csöpögtetett információinak. Ami pedig az utasadatokat illeti, e, illetve az utasok kérdését illeti, persze nem kell őket idegesíteni, de miért ne lehetne nekik konkrét adatokat adni nekik például a, az útvonalról. Persze az utolsó pillanatban változhat, de ez önmagában nem indokolja azt, hogy ne kapják meg az általános információt. Én Innen is részvételt szeretnék nyilvánítani mindenkinek, akit érintett ez a tragédia, és azt gondolom, hogy tényleg szükségünk van a válaszokra. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hallottuk a részletes előadásokat az alkalmazott eljárásokról, hogy mit használunk információcserére, a biztonság garantálására. És számomra nyilvánvaló, hogy ezeknek a mechanizmusoknak a gyakorlati alkalmazásában nagyon nagy hiányosságok merülnek fel. Ezt mutatja a maláziai légitársaság járatának tragédiája is. A felelősségvállalás nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a bűnösöket ö, megbüntessük, ezt nagyon helyesen állapították meg, de az is nagyon fontos, hogy a tagállamok felvállalják a felelősségüket a nemzetközi szervezetekben, mint információszolgáltatók. Általában véve minden szervezetnek megvan a saját belső szabálya, és hogyha nem tesznek eleget a szerződéses kötelezettségeiknek, az problémát jelent, ezen kívül említették azt, hogy felmerül az, hogy az adott információk mennyire megbízhatóak. Hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek problémákkal küzdenek, mert válságterületen helyezkednek el jelenleg. Szeretnék többet hallani ezekről a mechanizmusokról, amelyeket akkor alkalmaznak, amikor egy vagy másik tagállam nem tesz eleget a szerződés kötelezettségének egy szervezetben. Vagy nem megbízható információt szolgáltat. És hogy erre szeretnék választ kapni, ezen kívül Kaptunk e-mailben egy tájékoztató anyagot az EASA-tól, az EASA-tól. Július 1-én az ukrán légirányítók kiadták a notamot, és ezt megkapták önök is még a tragédia előtt. A második notam a sokkal később érkezett, július 17-én. Ezzel kapcsolatban az a kérdésem, mi történt az első notam után, és kinek a problémája okozta azt, hogy nem kapták meg időben. Köszönöm szépen, Robert Zile. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a szakértőknek is. A cél egyértelmű ma. A szakértőknek tanuljelet kell adnunk, hogy van egy politikai elkötelezettségünk. Az új javaslataikat politikailag is támogatnunk kell. Úgyhogy ez nyilvánvaló, hogy nem csak arról van szó, hogy meg kell találnunk a definícióját annak, hogy mi az, hogy válságövezet. Szerintem van egy új fajta konfliktusövezet Kelet-Ukrajnában, Oroszország azt mondja, hogy ez egyfajta összetett háború. A telefonomon is látszik, hogy például Szíria fölött is vannak légiutak, amik nyitottak, Afganisztán, Irak és más területek is még nyitottak biztonsági szempontból. De ugyanakkor Kelet-Ukrajna felett nincs nyitva a légifolyosó miért? Mert titkolják az információikat, és hát azt mondjuk, hogy a tagállamok felelőssége a biztonság garantálása, mondja az ICAO. Ez igaz, de hát egy válságövezetben, ahol háború van, nem tehetik ezt meg, és a jövőre felkészülve ezt tudatosítanunk kell, hogy valami megoldást találnunk erre. Remélem, hogy az oroszok nem terjeszkednek tovább, de nem tudjuk. A lázadók idézőjelben új technológiákat alkalmaznak, rakétákat, és így tovább. Amikor a holland vizsgálatnak meg lesz az eredmény, annak lesz egy politikai visszhangja is. És mi, mint EU, fel kell, hogy készüljünk arra, hogy ebben az új politikai helyzetben mi a mi válaszunk. Ez nem csak annak a felelőssége, aki megnyomta a gombot a rakéta indítón, hanem azoké a tagállamoké is, akik lehetővé tették, hogy a lázadók kezébe jussanak ezek a felszerelések. És akkor ez a második fázis ennek a válságnak, ez a, a holland állampolgárok, különösen azok, akik érintettek a tragédiában, soha többet nem fognak önökben, mint politikusokban bízni. Úgyhogy ez egy kihívás számunkra. Aztán mi történik ebben a válságövezetben? Ha van bárám, milyen hatalom, aki hozzáférhet ez az övezethez felügyelete alatt, tudja ezt, lehetővé kell tennie a kivizsgálók számára, hogy eljussanak oda. Nem szabad lezárni ezt az övezetet. Ha ezt teszik, akkor nyilvánvaló, hogy valamit rejtegetnek, és eh, különös rossz az üzenet, az az üzenet, hogy senki nem tudja, hogy mi van abban az üzenetben. Ez elérhetetlen, és ez nagyon rossz üzenet az EU-s állampolgárok és az érintettek számára. Úgyhogy új elképzelésekkel kell felkészülni. készülni. Aztán a Szibéria felett járatok. Erre is a Csikágói Egyezmény vonatkozik, mégis az oroszok évek óta pénzt kapnak a járatokért, ugyanakkor szankciókat valósítanak meg. Ez azt bizonyítja, hogy ha akarják, akkor leállíthatják ezeket a járatokat. Úgyhogy a szakértők mit gondolnak? Elnök, köszönöm szépen. De Grandes úr. új megjelenéssel. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a szakértőknek is, akik eljöttek majd el, és köszönöm, hogy uh, milyen uh, figyelemmel közelítik meg ezt a témát, ami nagyon fontos. Ma két dologról beszélünk, az egyik a biztonság, a másik a felelősség. A biztonságot illetően el kell döntenünk, hogy milyen intézkedéseket kell tennünk, és hogyan biztosíthatjuk a biztonságot. De utána az, hogy mi, kinek a felelőssége, ezt nagyon nehéz eldönteni. Már mondtuk, hogy minden egyes konfliktus és háborús helyzetben az első áldozat az igazság Úgyhogy az elsődleges felelősségünk az, hogy meg kell szabnunk, hogy ki felelős ezekért az eseményekért. De talán onnan indulhatnak ki, hogy ki húz hasznot az ilyen eseményekből, és ki nem. Hiszen azok, akik az életüket elvesztették, akiknek egyébként semmi köze nem volt magához a válsághoz, ők a vesztesei ennek, illetve a légitársaság nyilvánvalóan, hiszen anyagi veszteség is éri, és üzleti veszteség is. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy az igazságot feltárjuk. Egy politikus számára nagyon nehéz felmérni itt a valós helyzetet. ne felejtsük el, hogy ez nem egy kis összetűzés, hanem annak a veszélyét rejtegeti magában, hogy globális konfliktussá alakul. Tehát a kérdés az, hogy lehet előre megállapítani a felelősségi köröket? Az áldozatok, a családjaik, hogy várhatják azt el, hogy olyan eljárásokat alkalmazzunk, amelyek gyors és pontos eredményeket produkálnak, nem pedig elnyújtott eljárásokat, hanem hogy valóban válaszokat keresünk, és a felelősöket megtaláljuk. A bizottsághoz szólok, nagyon fontos az, hogy levonjuk a tanulságot. A megfelelő költségvetési megközelítésre szükségünk van, hogy a jó, az ehhez szükséges erőforrások, hogy feltárhassuk az ilyen tragédiákat, rendelkezésre álljanak. Enélkül semmilyen eljárás nem ér semmit. Ez egy nagyon komoly stratégia, de azt azért még reményhetjük, hogy pozitív kihatásai is lesznek, nevezetesen az, hogy kártérítést nyújthatunk az áldozatoknak, akiknek egyébként semmi köze nem volt az adott válsághoz, ehhez a háborúhoz semmilyen közük nem volt. Elnök mikrofon nélkül. Um, Köszönöm, elnök úr. Én örültem annak a részletes magyarázatnak, amit itt hallottunk, ugyanakkor a biztonsági elemzések vonatkozásában azt kérdezném, hogy az izlandi vulkánkitöréssel kapcsolatban milyen elemzéseket készítettek, felkészültek-e erre a problémára, a, ugye a korábbi, a korábbi e, vulkánkitörést például Nagy-Britannia igen megsínylette. Köszönöm. Nekem is lenne egy kérdésem, hiszen volt a beszélgetésünk a vita a és akkor mindig ugye a nemzeti szuverenitás került sorba másfél évvel ezelőtt született egy döntés, és ez egy európai törvény, és ezt az európai törvényt bizonyos országok nem hajtják végig, mert bizonyos szuverenitásbeli jogokat nem akarnak lemondani. Hogy azt mondjuk, hogy itt egy állam a felelős a légi közlekedés vonatkozásában, de a légi közlekedés ez egy nemzetközi kérdés. Közös pozícióra, álláspontra van szükségünk, ha bár nemzetközi álláspontot nem tudunk elérni, de legalább legyen egy európai álláspont álláspont, és reméljük, hogy ez a baleset hozzájárul ahhoz, hogy az európai égbolt és az Európai Unióban legalább lenne egy közös álláspont, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy szabad repülni, vagy nem szabad. Mert egy, most az a helyzet, hogy most valakik repülnek, mások nem repülnek, de természetesen gazdasági okai vannak, hogyha hosszabb útvonalon kell repülni, ez több kerozinba kerül, több pénzbe kerül, több időbe kerül, természetesen hogyha egy légtér nem biztonságos akkor természetesen ezek a tényezők már nem játszanak szerepet, de pénz mindenképpen szerepet játszik itt, hiszen a légtér használatáért külön kell fizetni. Ezekkel a kérdésekkel mindenképpen tehát foglalkoznunk kell. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak van szüksége arra, hogy legyen egy álláspontjára, meg lehessen indokolni azt, hogy egy légtör mitől e, nem biztonságos. Szükség van arra, hogy ezt egyeztessük, és, egy, és a közvéleményt is erről lehessen tájékoztatni tájékoztatni, és ne csak egy ország álláspontjától függjön. Itt egy európai dimenzióra van szükség. Hogyha Európába itt össze tudunk tartani, akkor az ICAO keretében meg tudjuk azt állapítani, hogy bizonyos légterekben szabad-e repülni, avagy sem. Nos, akkor, akkor a zárókörre értünk el. Brenner úr szeretne esetleg kezdeni? Igen. Köszönöm szépen kezdeném a vulkáni kérdéssel, tehát az, izlandi vulkán kérdésével, ismerjük a helyzetet, amikor Eyjafjökull Jökull kitört, nem volt a legkellemesebb helyzet Európában. Egész sor intézkedésre kerül sor azóta. Az egyik ilyen az Európai Légiközlekedési Válságkezelő Központ, amelynek keretében gyorsan tudunk információkat cserélni, és a különféle alternatívákat meg tudjuk vitatni, hiszen egyik válság sem hasonlít a másikra. Az ESIS ezt múlt hetekben is aktiválták, az ebolát már megemlítették, az MH17-est és a vulkánkitörési ügy. Úgy gondoljuk, hogy azokban a struktúrákban, amelyeket létre tudtunk hozni, és a jelenleg harmonizált eljárás, hogy mit tudunk kezdeni, akkor, hogyha a légteret vulkáni hamu ö, szennyezi be, amikor az izlandi vulkán kitört, akkor az egyes Európai Uniós tagállamok még nem közöltették egymáshoz álláspontjaikat ebben a kérdésben. Szükség van tehát arra, hogy pontosan meghatározzuk, hogy mi legyen a eljárás vulkáni hamu esetén. Erre egy pontosan meghatározott eljárást készítsünk el, de már most föl vagyunk készítve erre a kérdésre, és nem lesznek olyan katasztrofális következményei, mint akkoriban néhány évvel ezelőtt. Ami pedig a tagállamok kötelezettségeit illeti, a tagállam kötelessége az, hogy a saját légkörében elvégezze a kockázatbecslést a légiközlekedés biztonsága érdekében, és az is a feladatuk, hogy a megfelelő tájékoztatást biztostsák a notemenken keresztül. Amit mi javaslunk, hogy az Európai Unió eight tagállama, az Európai Parlament elgondolkodik arról, hogy hogyan tudja ösztönni, kérni a tagállamokat arra, hogy ne csak a kockázatbecsléseket végezzék el, amire kötelesek ugyebár, hanem meg is osszák ezeknek az eredményeit és az információkat. Az európai Eurocontrol, illetőleg a hálózat menedzser ennek tudatában el tudja azt dönteni, hogy el tudjuk-e fogadni ezeket a következtetéseket, vagy más típusú következtetésekre kerül sor, és ekkor tárgyalásba bocsátkozunk az illető tagállammal. Jelenleg nem tudjuk ezt elvégezni, mert mert az információ nem áll rendelkezésre. Éppen ezért a kérdés az, hogy az Európai Unió 28 tagállama kész arra, hogy megossza ezeket az információkat. Ez kellene, hogy legyen az Európai Unió álláspontja az ICAO Tax Force-on belül, hogyha az Európai Unió 28 tagállama kész arra, hogy megossza ezeket az információkat, akkor ezt nemzetközi szinten is, globális szinten kiindulási pontként kezelhetnénk. Ha egyelőre nem is a 28-ak szintjén gondolkodunk, de minél több tagállamot győzzünk meg arról, hogy vegyenek részt az ICAO rendszerében pozitív módon. Köszönöm szépen. Igen, a következő. Salvatore úr. Salvatore Sakitano úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani arra, hogy köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ki tudta mondani helyesen a nevemet. Minden esetre szeretnék itt foglalkozni néhány kérdéssel, azokkal, amelyekkel a Berner úr nem foglalkozott hogy egyáltalán folytatták -e a repülést ebben a légkör, légtérben van nem. Azt tudom mondani, hogy az államnak a legfontosabb a felelőssége a saját légterében, de minden államnak felelőssége az, hogy ezeket az információkat megossza notemen keresztül. A British Airways az nem egy notemet kapott alapjában véve, hanem egy ajánlásról volt szó a BEA felé, hogy változtassák meg a az uta, a tervezett utat. Ez katonai információ információkon és más információkon alapult. Erről a kérdésről beszélünk ugyebár az ICAO-n belül, hogy ezeket az információkat osszák meg az egyes tagállamok és üzemeltetők egymással. Szeretném még egyszer aláhúzni azt, amikor válságövezeten keresztüli átrepülésről van szó ez egy másik kockázati szint egy rendkívül magas kockázatot jelent és ezek az információk, amik a válság övezetről szólnak, ilyenkor rendkívül értékesek. Végül is arra a kérdésre, hogy hogyan tudjuk menedzselni a kérdést, hogyha egy tagállam nem tesz eleget az információadási kötelezettségének, akkor Természetesen még egyszer csak azt tudom mondani, hogy egyetlen út van megosztani az információkat, hogy egy egységes informáltsági állapotban legyen mindenki, ami pedig az Európai Unió közös álláspontját illeti, ezekkel az övezetekkel kapcsolatban. Ez, megértem természetesen ezt az elképzelést, itt mindenképpen egy nemzetközi kérdésről van szó. A Malaj légitársaság pedig nem egy, különben sem egy európai légiközlekedési vállalat. Éppen ezért szükség van arra, hogy az ilyen típusú kockázatokat valóban értékelni tudjuk, és nagyon fontos, legalább ennyire fontos, hogy az információkat megosszuk egymással. Még egy kisebb megjegyzés, ha így fogalmazhatok, ami a helyszínhez való hozzáférést illeti hogyha bekövetkezik egy ilyen baleset, akkor a Chicagói Egyezmény 13-as melléklete rendelkezik a hozzáférésről, a különféle bizonyítékok begyűjtéséről a megfelelő vizsgálatok végrehajtásáról. Sajnos ebben az esetben ezt a területet semmilyen olyan tagállam nem ellenőrizte, aki tagja a Chicagói Egyezménynek, hanem ezen a területen éppen akkor a felkelők voltak, ugye az urak ami pedig a transzibériai átrepüléseket illeti magasak a kockázatok, mik lehetnek a következmények, itt főként politikai következményekről beszélek mindenképpen, viszont ez a Csikágói Egyezmény világos megsértését jelenteni befolyásolná sajnos a chicagói konvencióhoz való viszonyt is. következményei nem túl súlyosak mindenképpen itt egy békéltető testület elé kerülne a kérdés eredményezne sajnos azonnali megoldásokat erre a problémára. köszönöm szépen giancarlo bono. Köszönöm, elnök úr, szeretnék két dologra kitérni. Az első a kockázatelemzés, és hangsúlyoznám csak, ahogy, csak úgy, mint az előadásomban, mindenfajta kockázat elemzés az az információ minőségétől függ. Hogyha megbízható információkkal, pontos információkkal rendelkezünk, akkor nyilván megfelelően működhet a elemzés. Egyébként odáig nem mennék el, hogy időfecsérlés, de legalábbis megkérdőjelezhető haszna van. Eh, amit pedig kiúr mondott, eh, eh, az információ minősítése fontos, tehát nem csak megkapni az információt, hanem minősíteni azt abból a szempontból, hogy releváns-e repülésbiztonsági szempontból vagy sem. A másik dolog az utasoknak adott információ, önök rengeteget utaznak, nem, menj, nem titkoljuk el ezeket az, ezeket az információkat, önök is nyomon követhetik a saját útvonalukat, a kapitány is bemondja, hogy merre fog repülni a gép, tehát ez nem titkos információ, ez fontos, és ezt át is adjuk. Ugyanakkor, ami a stratégiai szintet illeti, ezzel kapcsolatban felmerülnek bizonyos kérdések, megint csak biztonsági kérdések, nem szeretnénk hogy olyan emberek is tudják, hogy hol repülnek éppen a repülők, akik másra akarják felhasználni ezt az információt, nem akarjuk megkönnyíteni a terroristák dolgát. Aztán azt is meg kell érteni, hogy egy repülési terv az megváltozhat. Egy ATC clearance után miután a gép, megkapja a felszállási engedélyt, bezárja az ajtókat, és utána felszáll a gép, e, utána is változhat a, a, az útvonal. E, én magam is pilóta vagyok. E, volt olyan, hogy 200 mérföldes kitérőt kellett tennünk egy trópusi vihar elkerülésére. Az ilyen elemzések, és hogy hogyan lehetne ezt előre tudni, valójában ez, ez lehetetlen. Köszönöm. Yeah, Patrick Key. Patrick Key. Yes, there was a question. Köszönöm. Bakurtól érkezett egy kérdés a biztonsági ajánlások kötelező voltáról. Hát ez egy ajánlás, tehát nem kötelező ajánlásról van szó. Az ajánlást olyan ajánlást tettünk, adtunk ki júliusban, hogy, hogy Tel Avivban ne repüljenek. Minden európai légitársaság ezt megfogadta, kivéve egyet. Az ajánlás ugyan nem kötelező, de azokat a légitársaságokat, amelyek nem követik ezt az ajánlást, további kockázatelemzésre kényszerít, és gyakorlatilag meg kell indokolniuk, hogy miért gondolják azt, hogy nekik nem kell ezt az ajánlást figyelembe venniük. Tehát azt gondolom, hogy egy ajánlásnak ebben az értelemben van ereje. Felmerült a kérdés a nótamokkal kapcsolatban, meg az, hogy miért nem kaptuk meg a nótamot. E, mi nem operatív ügynökség vagyunk, nem kapjuk meg a nótamokat. Több ezer nótam e, kerül kiadásra minden nap a világban. Mi nem operatív e, szolgálat vagyunk, nem kapjuk meg a nótamokat, nem dolgozzuk fel a nótamokat. Amire nekünk oda kell figyelni, az az, hogy amikor három havonta, vagy hat havonta, vagy évente egy olyan notam jön ki, amely gyakorlatilag biztonsági okokból lezár egy szeletet, akkor azt nekünk tudnunk kell. Tehát ez az információ viszont el kell, hogy érkezzen hozzánk. Ami azt, ami pedig azt a kérdést illeti, hogy melyik légitársaság merre repül, ha adjak egy másik példát önöknek, Afganisztán. Afganisztán háborús zóna, tudjuk, mégis repülünk Afganisztán fölött, és már évek óta repülünk Afganisztán fölött, de hadd utaljak arra, amit Foster asszony mondott és Zile úr mondott, új típusú fenyegetések vannak, és az új típusú fenyegetések fényében újra felül kell vizsgálnunk azt, hogy mondjuk Afganisztán fölött repülni jelenleg biztonságos-e, mert a terroristák is ötleteket meríthettek az ukrán eh, példából, és eh, megpróbálják megcsinálni ugyanezt. Eh, tehát egy új paradigma van, és erre fel kell készülnünk. Ami Afganisztánt illeti, az Egyesült Államok megtiltotta az Afganisztán, eh, Afganisztánon eh, keresztül irányuló repülést. Mi ezt az információt minden tagállamnak továbbadtuk, és minden európai légitársaságnak. Nekünk nincs tiltási hatáskörünk, mi nem kapjuk meg azokat a titkosszolgálati információkat, amelyek alapján azt mondhatnánk, hogy az afganisztáni biztonsági kockázat rendkívül magas, éppen ezért erősen ajánljuk, hogy ne repüljenek az ország fölött. Mi egyszerűen csak annyit mondtunk, hogy az amerikaiak megtiltották a saját légitársaságaiknak, hogy Afganisztán fölött repüljenek, és önöknek, tagállamoknak, illetve eh, légitársaságoknak kell átgondolniuk, hogy eh, önök szerint biztonságos-e Afganisztán fölött repülni. Tudom, hogy ez nem teljesen kielégítő. Szükség lenne egy olyan mechanizmusra, amely alapján minősíteni tudjuk ezeket az információkat. Nem gondolom, hogy nekünk Európában vakon kell követnünk az összes amerikai döntést, de mindenképpen figyelembe kell vennünk őket, és át kell gondolnunk, hogy hogyan tudunk mi magunk ilyen véleményeket kialakítani az információkból. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megint csak nagyon hasznos ez a vita, és az a gyanúm, hogy nem utolsó alkalommal itt, és ez nagyon üdvözletes, úgyhogy remélem, hogy továbbra is meghívnak minket. Néhány válaszom lenne a feltett kérdésekre. Az egyik a radar interferenciát, illetően júniusban. Egyet, egyetértek Frank Brennerrel, ennek semmi köze a tragédiához, de nagyon súlyos incidens volt, úgyhogy felkértük az ajatát, hogy vizsgálatot folytasson az Eurocontrol támogatásával ez ügyben, úgyhogy még folyik ez a vizsgálat. Marinescu úr, és ön is, elnök úr. Azt kérdezték tőlünk, a bizottság készen áll arra, hogy új jogszabályokat fogadtasson el? Három előzetes megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy szerintem fontos, hogy ne siessünk. Nehogy megbánjunk valamit. Aztán ma itt szeptember 3-án nem kötelezhetem el magam új javaslatokkal a bizottság részéről. Különösen, mivel új bizottság lesz, és új biztos. Úgyhogy nem tehetem ezt harmadsorban. Nagyon sok mindennek a probléma lényegéhez van köze, nevezetesen ahhoz, hogy nem férünk hozzá a katonai információkhoz. Most lehetne azt mondani, hogy majd akkor most a bizottság átveszi ezt. Lehet, hogy nem ez a megoldás, talán nem is felelősségteljes, talán nem is legális. Önök hallották azt, hogy sokkal intenzívebb információ cserére van szükség és el akarjuk kerülni azt a helyzetet, hogy a tagállamok, vagy bármelyik légi szolgáltató előnytelen helyzetbe kerülne. Mi még egy lépéssel tovább mennénk, és egy közös európai, tehát nem uniós, hanem európai kockázatelemzést szeretnénk. De nem tudunk ehhez információt gyűjteni megfelelően. Patrick már mondta, együttműködni lehet a katonai és a hír szolgálatokkal, és lehet, hogy a hírszerzés például összeállíthat egy ilyen közös ellenőrzést, egy közös értékelést. Aztán a terrorizmus elleni harc biztonsági szolgálatok által összeállított dokumentumai alapján lehetne szakértőktől adatokat kérni, annak érdekében, hogy elkerüljük a veszélyes helyzeteket. Ebben még bele kell gondolnunk, de a bizottság részéről ma itt nem kötelezhetem el magam. Aztán voltak még érdekes kérdések. bármiről is legyen szó, mindig a biztonság a fő prioritásunk. Én nem hiszem, hogy bármit, amit most teszünk, az közvetett, közvetlen kihatással lehetne, de majd megnézem. A 216-os rendeleten most dolgozik az ISA, és jövőre talán lesz egy külön fórum arra, hogy átvizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Anderson asszony elégedetlen a válaszaimmal, hogy hívjam föl a figyelmét arra, hogy büntetőjog értem az a felelős, aki meghúzza a ravaszt. Ezt nem azért mondtam, hogy áthárítsam a felelősséget, mi nagyon komolyan dolgozunk. Ezt csak azért mondtam, mert Frank Durinski, a szakértőnk, ahogy megállapította, hogyha a rosszak és a gonoszak rosszaságokban törik a fejüket, nem tudjuk őket mindig megakadályozni. próbálhatjuk, de nem lehet mindig um, megakadályozni az ilyen katasztrófákat. De nem akartam azt mondani, hogy ez nem a mi hibánk. Aztán ki mit, mikor tudott a British Airways-nél. Én csak azt tudom mondani. Nem tudok róla, hogy bármilyen operátor bizalmas információt kapott volna, amely alapján biztonságosabb útvonalat választhattak volna. De még utána nézek ennek a dolognak aztán technológiai fejlesztések, például a műholdak, hogy ez megoldás lenne. Hát megint csak itt a katonai erőforrások, a Galileo is például hagy utaljak erre, ami polgári alkalmazás, ezeknek az összehangolása fontos. A légiutasok tájékoztatását illetően is elégedetlen volt. Én már elmondtam azt az elején, hogy tudom, hogy az emberek erről hallani akarnak majd. De elmondtam, hogy milyen hátrányai lehetnek egy ilyen tájékoztatásnak. Zile úr, Foster asszony. Fölmerülhet az, hogy hol a határa az információk nyújtásának. De csodát nem tudunk tenni, nem tudjuk a biztonságos helyzetet ezzel megteremteni. Aztán a Szibéria fölötti járatok. A bizottságnak az a véleménye, hogy az orosz hatóságoknak a való fenyegetése, hogy Szibéria felett nem repülhetünk, ez megengedhetetlen, de ezt nem teszik meg, mert ez nekik pénzveszteség és nem tették ezt meg, még nem fenyegettek ezzel, de talán csak azért, mert a pénz beszél. De Grandes úr, hogy a bizottság saját tanulmányozó csoportot állítson-e fel. Én értem, hogy honnan származik ez az ötlet, de a bizottságnak nincs formális szerepe a balesetek kivizsgálásában. Ezt már nyilvánvalóvá tettük a tagállamok felé is. Nagyon gyorsan próbáljuk lefolytatni az ilyen eljárásokat. A DSP-nek az előzetes jelentését várjuk, és azt próbáljuk megvalósítani, hogy a 13-as függelék az ajata részéről még mindig életben maradjon, de megint csak mondtam, büntetőjogi szempontból most folynak az eljárások. Úgyhogy udvariasan ugyan, de vissza kell, hogy utasítsam a válaszadást ezen a területen. Végül a nyughatatlan izlandi vulkánnal kapcsolatban, hát még nem ö, robbant ki, de nagyon sok mindent tett már az ajásza, a működtetők, és így tovább, és így tovább, a biztonság garantálása érdekében. És remélünk, hogy most már jobban felkészültünk, mint a múltkor. És elnézést, hogy ilyen hosszúra nyúlt ez elnök. Köszönöm szépen! Akkor ezzel ez a napi rendi pontunk lezárult, és reméljük, hogy mindenki levonja a következtetéseket. Köszönöm a hallgatóságnak, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában. A megfelelő kérdéseket tette fel. De a vita még tovább folyik, mert még globális megoldásra van szükségünk. Köszönöm szépen. 15 órakor az olasz turisztikai biztos meghallgatásával, bocsánat, turisztikai miniszter meghallgatásával folytatjuk. Köszönöm.